up asking anything, so we can directly jump Give into. him the yeah, okay. So, dear colleagues, we should start our meeting. Kedves kollégák, elkezdjük az ülésünket. Annak ellenére, hogy elég kevesen vagyunk itt a teremben, de azt gondolom, hogy akiket a téma valóban érdekel, itt vannak. Elkezdjük az első napi rendi ponttal. Ez egy eszmecsere Peter Thompson, az ENSZ közgyűlésének fenntartható fejlődési célokkal foglalkozó vezetője. Az MV napi rendjén szerepel ez a pont. A saját kezdeményezésű jelentést készítünk az SDG körül a szakbizottságokban, és erről a témáról már volt szó, folytatjuk a munkát. Üdvözlöm Tomson elnök urat, nagyon örülünk annak, hogy eljött e, ide a szakbizottságunkba, az Európai Parlamentbe. Nagyon örülünk annak, hogy szánt erre időt, és bemutatja azt az előrelépést, ami a fenntartható fejlesztési célok területén történt. Már most is vannak e, fejlemények, pozitívumok, globális szinten is, és az Európai Parlament, illetve az Európai Unióban is az EMB szeretne többet megtudni az Ocean konferenciáról, amelyre júniusban kerül a sor, és ön is hozzájárult ennek létrejöttéhez. Tehát köszönjük szépen! a Rövid ülés, jó ülés, tehát meg is adom önnek a szót, kérem kezdje meg előadását. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és ö, óráim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma a Brüsszelben. Köszönöm szépen a szakbizottságnak, hogy lehetővé tette a mai találkozót. illetve más szakbizottsági tagok is részt vehetnek a ma délelőtti ülésen. Kedves Hölgyeim és Uraim, az ezben minden nap foglalkozunk a kihívásokkal, azokkal a kihívásokkal, amelyek előttünk állnak. A nemzetközi béke megteremtése a legnagyobb Benedék jogi válság a második világháború óta, terrorizmus és az erőszak eh, radikális formai elleni eh, küzdelem, ez 120 eh, millió embert érint, akiknek segítségre van szükségük. Szeretnénk a fenntartó fejlődési célokat elérni, illetve az éghajlatváltozási célokat. Ezekkel a kérdésekkel az Európai Parlament is foglalkozott, a világ eddig eh, soha nem látott kihívásokkal kell, hogy szembenézen Európát. Eh, számos terrorista támadás eh, sújtotta az éghajlati változás következménye is megmutatkoztak, és ezek a turbulenciák nagyon bizonytalan időkben érzékelhetőek. A globális kihívások egységes fellépést és szolidaritást tesznek szükségesé. Egy közös válaszokra van szükségünk. Azt szeretném mondani, hogy hálás vagyok az Európai Uniónak hosszú távú hozzájárulásaért a nemzetközi fejlődéshez, hiszen a legnagyobb humanitárius szereplő. Fontos, hogy ebben a szellemben dolgozzunk tovább, illetve folytassuk erőfeszítéseinket mindannyian, legyenek eh, közösségek, nemzetek, multilaterális szervezetek. Feladata az, hogy globális megoldásokat valósítsanak meg, annak érdekében, hogy egy biztonságos eh, jövőt garantálhassunk gyermekeinknek és eh, unokáinknak. Hölgyeim és uraim, a 2030-as agenda a fenntartható fejlődés szempontjából Szükségesé teszi azt, hogy egy univerzális tervet dolgozzunk ki. 2030-as agenda hatékony megvalósítása együtt a Párizsi megállapodással eh, megváltoztatja a világot, remélhetőleg sikerül az extrém szegénységet megszüntetni, egy békés, inkluzív társadalmat kialakítani, az esélyegyenlőség területén előrelépni, illetve az éghajlatváltozási változási a célokat is megvalósítani. Az agenda és a 17 SDG ambiciózus, de ezek a kihívások óriásiak. Ezeket az ambiciózus globális eh, eh, hozzájárulásokat nagyon fontos, hogy a kormányok, az ENSZ, a regionális és szervezetek, a civil társadalom és a magánszektor, valamint eh, a tudományos közösség együtt valósítsák meg az SDG-k megvalósításában. Az Európai Uniónak meghatározó szerepe van mindenben, az SDG-knek eh, univerzális jellege van, és fontos, hogy ezeket az Európai Unió határain eh, belül megvalósítsák. Az EU használja szabályozó pénzügyi kereskedelmi eszközeit, politikáit, eh, piaci standardjait, infrastruktúráját az SDG-k megvalósításában. És a harmadik megjegyzésem, a 0,7%-os GDP felhasználást az fejlesztési célokra egy olyan cél, amelyet szintén az SDG-k megvalósítása alátámaszt. Köszönetet szeretnék mondani még egyszer az Európai Parlamentnek vezető szerepéért, globális erőfeszítéseket ezek a éghajlati változások területén. Az Európai Uniós tagállamai erőfeszítéseket tettek, mint az Európai Parlament is, fenntartható fejlesztési célok megvalósítása területén a Párizsi éghajlati megállapodás eh, megvalósításában. Az összes EU-s intézmény, az EU tagországai, az EP globális felelősséget vállaltak, és nagyon fontos, hogy ezeket tettekre váltsák. Az SDG-ket 2030-ig kell megvalósítani, és ehhez néhány kulcsfontosságú lépése van szükség. Ezek közül néhány rendkívül fontos az Európai Unió számára. Fontos az innovatív stratégiai partnerségek kialakítása, éppen ezért eh, fontos, hogy az innováció és a technológia eh, legyenek motorjai a fenntartható békének és, és fejlődésnek. a káros technológiák és munkamódszerek hatásainak vizsgálatakor fontos, hogy megvizsgáljuk azt is, hogy az új technológiákat hogyan lehet az erőfeszítéseink szolgálatába állítani. A világ lakossága egyre növekszik, és ehhez nagyon fontos mobilizálni különböző forrásokat, hogyha az SDG-ket el szeretnénk élni. Mindehez a globális gazdaság átalakítására van szükség. Két éve, eh, hét héttel ezelőtt eh, viták zajlottak, eh, és én vezettem egy magas szintű SDG finanszírozási laboratóriumot az ENSZ szállásán. Már most is léteznek sdg a világon, viszont a pénzügyi rendszereknek illeszkedniük kell a fenntartató fejlődéshez. Második megjegyzésem, az sdg már most is fontos uh, szereplője a, a gazdaságnak, és több milliárd dollár piaci lehetőséget is magukban rejtenek. Tehát nagyon fontos a globális finanszírozás összekapcsolása a fenntartható projektekkel. Hölgyeim és uraim, nagyon fontos, hogy a globális átalakítást megvalósítsuk a 2030-as agenda értelmében. A 2030-as agenda a fejlesztési célokat is rögzítette. Eltökéltem magam ezen célok, mert azért, hogy az érintettek, a partnerségek közösen megvalósíthassák mind a 17 SDG-t. SDG az ENSZ-en belül, éppen ezért magas rangú képviselők részvételével tárgyalunk az SZDK végrehajtásáról tekintettel a fenntartható békére, a klímaváltozásra és a finanszírozásra. Nagyon fontos a tekintetben az innováció és a konnektivitás, és az ebben a témában tartott május 17-i összejövetel is. Később pedig az oktatásról június 28-án fogunk tárgyalni. A következő hónapokban két nagyon fontos konferenciára kerül sor. Egy hónap múlva az OCEAN konferencia, amikor is a világ minden tájáról képviseltetni fogják magukat az érintettek New Yorkban. Gyakorlatilag ez a teljes emberiséget képviselők. Nagyon sokan jönnek kormányfők, államfők, miniszterek és szakértők a különböző tagállamok képviselői közül az akadémia is képviselteti magát, de ugyanúgy a civil társadalom képviselői is. Június 5-től 9-ig tart majd ez a konferencia, 150 egyéb rendezvény is kíséri, és a plenáris a teljes hetet igénybe veszi, majd hét partnerségi dialógus is megrendezésre kerül majd az SDG 14-es specifikus céljainak megtárgyalására. Azt gondolom, hogy nem kell arról beszámolni, hogy mekkora gond van az óceánok körül. Tudják nagyon jól, hogy szinte összeomlik ez az ökoszisztéma, a túlhalászással, és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy több lesz a műanyag az óceánokban, mint a hal 2050-re. És nagyon hosszú a listája a teendőknek a, e, lista, a, e, az óceánok megmentésével kapcsolatban, tehát sürgősen kell lépni, és csak egyetemes szinten, e, egyetemes fórumon fogunk tudni sikereket elérni annak érdekében, hogy azt a spirált, lefelé tartó spirált, amiben az óceánok jelenleg vannak, meg tudjuk fordítani. Egyrészt az óceánok egészségével kapcsolatos globális tudatosságot növelni kell, és ennek érdekében egy nyilatkozatot is tető alá kívánunk hozni, ez jelenleg tárgyalások tárgyát képzi. A második nagyon fontos dolog, lesz egy jelentés a konferenciáknak a hetes partnerségi dialógusának eredményeit fogják majd lehetőség szerint eredményekbe foglalni. Úgyhogy itt nem csak az óceánokról lesz szó, hanem a partmenti területeknek a teendőiről is. Akik hajlandóak az SZDK 14-et támogatni, ezen a bolygón az, azok sikere járulhatnak hozzá az óceáni élet megmentéséhez és konzerválásához is. Bizonyos vagyok abban, hogy az Európai Unió is részt fog ebben venni, és erősíteni fogja a konferencia sikerét, és hozzájárulhat az, ahhoz is, hogy az SDG 14-jel kapcsolatos összes aspektust fel tudjuk tárni. A tagállamok is hozzájárulhatnak a konferencia sikeréhez, tudom is, hogy képviseltetni fogják magukat, és jó lenne, hogy a saját választó körzetükben is aktivizálni tudnák az érdeklődőket a civil társadalomban, a helyi önkormányzatokban és a vállalkozási ágazatban is, hiszen nagyon lényeges lenne, hogyha önkéntes felajánlásokat tennének, és ezt meg is tehetik az Ocean Conference websájtján ehhez regisztrálni kell majd természetesen. Egy másik nagy téma, hölgyeim és uram, itt amit szeretnék még megosztani önökkel, és amire fel kell hívni a figyelmet, ez a migráció. Nagyon sok ötletelés zajlott már ezzel kapcsolatban, partnerségi kapcsolatok kiépítése, a finanszírozással és a teljesítésekkel kapcsolatban is rengeteg eszmecsere volt már és nagyon fontos szem előtt tartanunk azt, hogy senkit nem szabad magára hagynunk ebben a bennünket is sújtó folyamatban. Nagyon sok, talán mondhatnám azt is, hogy túl sok migráns is menekült, szenvedi el a különböző jogsértéseket, diszkriminációt említhetem itt, a szexuális kizsákmányolást, kizsákmányolást, visszaéléseket, zaklatásokat. Az ENSZ tagállamok jelenleg azon dolgoznak, hogy egy globális megoldást találjanak a migrációra. Ehhez együttműködésre van szükség, és annak érdekében, hogy a migráció biztonságos módon zajolhasson le, megfelelő előkészületekre van szükség. Ezeknek egy részét már elindítottuk, és mindenkit csak biztatni tudok, hogy vegye ki a részét ebben és a, ennek a folyamatnak a támogatásában. Genfben, New Yorkban és Bécsben a következő hat hónapon belül, amíg az én, én a posztomon vagyok, számos tematikus eszmecserét fogunk folytatni, Eh, és Mexikóban decemberben is lesz egy előkészítő ülés, mi 2018-ban majd az ENSZ eh, tagállamok is eh, egy tervezetet tárgyalhatnak meg ebben a témában. Hölgyeim és uraim, az Európai Unió képviselőiként az önök hangját, hangja is nagyon erősen szólhat, Brüsszelen belül és Európán belül, illetve kívül is. Éppen ezért biztatom önöket, hogy ragadjanak meg minden lehetőséget, hogy a megfelelő platformokon támogassák az ENSZ-nek eh, a konferenciáit, amikor is ezeket a kritikus eh, témákat eh, körüljárja. A 19. századi Eh, Otto von Bismarck, eh, Bismarck eh, vezető már megmagyarázta, hogy mi a különbség a politikus és az államfő között, és tudjuk, hogy ha a gyermekeink jólétére gondolunk, akkor vagyunk igazán nagy képviselői ennek az eszmének. Úgyhogy hagyd kérjem önöket, hogy ezt a 2030-as agendát és annak hatékony megvalósítását önök is karolják fel, hiszen itt Európáról és a teljes világról van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a szavakat, amelyekből ihletet meríthetünk. Jó helyen jár, hiszen mi is ezzel a témával foglalkozunk, és mi is minden tőlünkten lehetőt megteszünk arra, hogy ezt a témát hirdessük. Jávor úr az első a kollégáink közül. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Thompson úrnak. Még egyszer köszönöm a prezentációt és a hozzájárulást a mai vitához. Én az SDG-k unión belüli végrehajtásáról beszélnék, mert mi az Európai Unión belül a jogalkotásért felelünk. Ezzel kapcsolatban öt pontra térnék ki, melyek véleményem szerint nagyon fontosak az SDG-k megfelelő végrehajtása miatt az EU-ban. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy megfelelő módon végrehajtjuk azt, ami a 17 SDG-ben szerepel, valamint a 169 célkitűzéssel kapcsolatos, szükség van arra, hogy átfogó uniós stratégiánk legyen az SDG-k végrehajtására az nem lehet, hogy csak várunk, és úgy gondoljuk, hogy majd az uniós jogszabályok megfelelnek az SDG-knek. Ennél többet kell tennünk, el kell fogadnunk egy átfogó stratégiát arra, hogy hogyan érjük el az SDG-ket, áramvonalasítva ezeket és összeegyeztetve őket uniós szakpolitikákkal, megnézve azt, hogy a meglévő uniós szakpolitikák hozzájárulnak egyáltalán az SDG-khez, vagy pedig el, el, ellenébe mennek és akadályoznak bennünket ezek elérésében. A másik pont a szociális aspektus. Főleg a sérülékeny csoportokra kell odafigyelnünk. Az Európai Unióban néha azt mondjuk, hogy az SDG-nek van egy környezeti hatása, ez fontos, hiszen kihatással van az EU-ra, és ezért tennünk kell valamit a fenntarthatóság tekintetében, de itt van még a szociális dimenzió, a mély szegénység és hozzáférés bizonyos dolgokhoz. A harmadik világban főleg erre figyelnek. El kell ismernem azt, hogy az Európai Unióban is több millió Európai Uniós állampolgár él mély szegénységben, és nem tud hozzáférni alapvető szolgáltatásokhoz, ivóvízellátáshoz, megfelelő csatornázáshoz, megfelelő lakhatáshoz, energiaellátáshoz, és a többi, és a többi. Tehát unió, szociális szempontból is sokat kell még tennünk az EU-ban, az SDG tekintetében, mert, mint mondottam, európaiak milliói egész egyszerűen nem kapják meg azt, ami jár nekik. Harmadik pont, ezt ön is megemlítette, és az EU-ban is fontos, a megfelelő finanszírozás ez nem csak a megfelelő erőforrások végrehajtás mellé történő rendelését illeti, hanem azt is, hogy az összes Európai Uniós finanszírozást megvizsgáljuk, megnézzük, hogy összhangban vannak-e, összhangban vannak-e az SDG-kkel. Az a támogatás, amelyet bizonyos tevékenységekre nyújtunk, bizonyos problémákat okoznak, és a másik területen megpróbáljuk egy további támogatásokkal felszámolni azokat a károkat, amit ez a támogatás okozott. Tehát a finanszírozásnak is koherensnek kell lennie. Rendszeresen ellenőriznünk kell a meglévő uniós finanszírozásokat, és össze kell vetnünk az STG célokkal, azért, hogy olyan, hogy elkerüljük azt, hogy olyan infrastruktúrákat hozzunk létre, amelyek nem fenntarthatóak. Környezeti szempontból nem fenntarthatóak. A másik, a negyedik pont az állampolgárok bevonása és az érdekelt feleké a kormányzásba, a végrehajtásba és a jó kormányzás. Hiszem azt, hogy nem elegendő pusztán elfogadni a megfelelő szabályokat és ezeket jól végrehajtani, hanem emellett az, a társadalmat a végrehajtásba és a tervezésbe is be kell vonni. Hiszen csak így lehet jó kormányzást teremteni, és így lehet meggyőzni a társadalmat arról, hogy az STG miattuk van. Az ötödik és egyben utolsó pontom arra vonatkozik, hogy szükség van csökkenteni fogyasztásunk káros hatásait, az EON kívülre gyakorolt káros hatásait. Egy saját kezdeményezésű véleményt fogadtunk el a közelmúltban a pálmaolajról. Ez jó példa lehet ilyen tekintetben. Néha az, amit az Európai Unióban fogyasztunk, azzal kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy az Európai Unióban semmiféle gond nem támad, de közben ez problémát, ez a fogyasztás problémát okoz az Európai Unión kívül. Tehát az Európai Unión belüli fogyasztás nem csak a tagállami társadalmakra van kihatással, hanem még nagyobb kihatással van az unión kívüli területekre. Ezért kell ellenőriznünk azt, hogy tevékenységeink unión kívüli hatása hogyan járulhat hozzá az sdg végrehajtásához. Köszönöm Jábor úrnak. Delahely asszony. Merci, Madame la Présidente. Euh, euh, votre Excellence, j'ai... Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne az említett óceánokkal kapcsolatos New Yorki konferenciára vonatkozóan. Az első kérdésem a következő. Az ENSZ a fenntartható fejlődési célok végrehajtása tekintetében hogyan tudna gondoskodni arról, hogy megkíméljük az erőforrásokat, de úgy, hogy közben mégis munkahelyeket teremtünk, hiszen ez is a fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos célokhoz tartozik. A másik kérdésem pedig a régiókra vonatkozik, valamint a sziget jellegű entitásokra. Szeretném tudni, hogy az ENSZ terveze valami különlegeset azért, hogy ezeket a tengeri környezeteket figyelembe vegye a fenntartható fejlesztési céloknál. Ez lenne az én két egyszerű kérdésem. Köszönöm szépen. Van úr. Grazie, Presidente. Eh, grazie per questo... Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen, hogy lehetőségünk van arra, hogy a mai napon ezt a témát megbeszéljük. Az konferenciával kapcsolatban elmondanám, hogy azok közé tartozom, akik júniusban New Yorkba utaznak, már be is jelentkeztem, regisztráltam erre a konferenciára. A tengerekben felelhető hulladékokkal kapcsolatos rendezvényre fogok elmenni lenne itt egy gondolat, amelyet felvetnék. Sokat beszélünk a kék gazdaságról, kék növekedésről. Nyilván a legjobb szándékok vezérelnek bennünket. Az elmúlt hetekben például megvizsgáltunk egy, megvizsgáltuk egy kutatási munka eredményét. A halászati szakbizottságban terjesztették ezt elő, a parlament kutatási osztálya foglalkozott ezzel az anyaggal. Az anyag kitért arra, hogy a két gazdaságnak milyen negatív hatásai vannak. Mi az óceánokat egy új gazdasági erőforrásnak szeretnénk tekinteni. De ott van még a természetes erőforrások kérdése is. Nem szeretnénk úgy elbánni a természeti erőforrásainkkal, mint korábban, hogy aztán kezelhetetlenné váljanak a környezeti problémák. Egyébként a 14-es célkitűzés nagyon jól kitér erre a kérdésre. Ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy majd a konferencia egy erőteljes zárónyilatkozattal fejeződjön be. Van-e elképzelésük a 14.2 és a 14.4-es pontokkal kapcsolatban. A tengerek ökoszisztémáit kell erősíteni, áll ezekben a pontokban. hát nyilván nagyon könnyű ilyen dolgokat papírra vetni, de azért hiányoznak a tervek, valamint az intézkedések, ahol egyelőre a partvidékek esetében nagyon negatív fejleményeknek lehetünk tanulni, és fel is gyorsultak ezek az események. A 14.4-es pont a halászattal foglalkozik. Az Európai Unióban rendelkezünk egy közös halászati politikával, nem egyszerű egyébként a helyzet. 2020-ban a maximális fenntartható hozamot szeretnénk meghatározni, és azt szeretnénk, hogy az eljárás módunk példakép legyen, mások is kövessék a példánkat, hogy tiszteletben tartsák a különböző halászati területeken belül az erőforrásokat. Köszönöm szépen. Kádemba asszony a következő. Eh, Köszönöm szépen. Én is köszönteni szeretnék mindenkit. Az Európai Parlament és a szakbizottság büszke arra, hogy nagyon átláthatóak vagyunk. Illetve azok a találkozók, mint például a mai is, webcímen követhető. Ennek van egy hátránya is, nem csak az érdeklődő európaiak követhetik a tárgyalásokat, az egyeztetéseket, de olyan kollégák is követik ezeket, akik um, inkább az irodából követik a vitát, ahelyett, hogy itt aktívan vennének részt a teremben. Többünket érdekel a téma, mint ahányan itt jelen vagyunk. Kérdésem technikai jellegű, újban és újban megéljük azt, hogy bizonyos tagországok, de egyes politikusokra is elmondható ez, fenntartható célok mellett tökélik el magukat, ezeket ismerik, és így vállalják őket, viszont a mindennapi politika nagyban eltér mindattól, amiket itt célként rögzítettünk. Ezeket a fejlesztési célokat a cselekvés motorjaként tekintem. Ha vannak olyan tagországok, amelyek az Európai Unió értékei ellen cselekszenek, akkor megpróbálunk tárgyalásokat létrehozni, azért, hogy az értékskála a helyére kerüljön. Az ENSZ-ben vannak lehetőségek arra, van egy monitoring, hogy kiderüljön azok, akik a célokat vállalták, viszont mindennapi politikájukban olyan intézkedéseket hoznak, amelyek a fenntartható céloknak ellentmondanak, tehát fel lehet-e lépni ellenük, lehetőség van-e eszmecserére, beszélgetésre, azért, hogy mindaz, amiben megállapodás született, ez álljon összhangban a tényleges tettekkel. Köszönöm. Köszönöm. Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Thompson úr előadását, és sajnos egy kicsit később érkeztem, mert egy másik szakbizottságban kellett szavazzak, a téma nagyban érdekel, nem csak azért, mert számos anyagban működtem együtt, a kéknövekedést, integrált tengerpolitika. Van egy intergrup, egy frakciókon átnyúló csoport, amely a tengerparti térségekkel foglalkozik, a fenntartható kék növekedéssel és a tengerek tisztántartására figyel oda, illetve gyógyulásáért felelős. Megpróbáljuk a kutatást támogatni, és meg vagyok győződve arról, hogy a kollégák, illetve egy kollégám fel is szólalt ebben a témában, meg vagyok győződve arról, hogy a növekvő világ lakosság mellett az óceánoknak egyre nagyobb szerepük lesz a biotechnológia, a nyersanyagok eh, szempontjából, és nagyon fontos, hogy itt eh, közösen fenntartható módon lépjünk fel. Ön ismeri az Ocean Governance eh, stratégiát, a bizottság közleményét. Én ezt egy nagyon jó lépésnek tartom, és az európaiak szeretnének kapcsolatot kialakítani eh, mindarról, amire szükség van az óceánok fejlesztése szempontjából, illetve eh, mindez, amit tudunk. közös érdekünk az, hogy beszéljünk ezekről a témákról, témákról, hogy eh, ritka nyersanyagoknál legyen mélytengeri kiaknázás, erre előbb-utóbb sor kerül, úgy érzem, éppen ezért különösen fontos az, hogy odafigyeljünk arra, hogy itt a biodiverzitás ne e, sérüljön. A tengerben sokkal nagyobb károkat lehet okozni, mint szárazföldön. Nem csak e, műanyag hulladék a tengerbe, a korallok, e, kialóban vannak a White Barrier Reefnél is, nagyon sok tengeri faj kihalóban van, és nem tudjuk azt, hogy mi történik akkor, ha ezek valóban kihalnak ezek a fajok, illetve eltűnnek bizonyos szigetek a tengerszint növekedése miatt. Mindenki, aki itt a teremben, ezt jól tudja. És vannak konkrét kérdéseim önhöz. Sajnos nem hallottam az ön előadását. Kérdéseim az Ocean Governance stratégiára vonatkozik, az EU dolgozott ki. Itt javaslat, javaslat született arra, hogy a tengerészeti politikát globálisra tegyük. Tudom, hogy ez nehéz, de jó lépésnek tartalom. Ön erről mit gondol? Az EU-ban a tengeri területrendezés már létezik, tehát fontos, hogy az egyeztetésekre sor kerüljön, és fontos, hogy a fenntartható használatot is garantáljuk. Van-e javaslata arra, hogy globális szinten ebből mi valósítható meg? Illetve ön Mit gondol arra, hogy az áradékot még több ország aláírja, néhány ország ezt már ugyan aláírta, de nem valósítja meg, és ez mulasztás az egészséges óceán fejlődés szempontjából. És a harmadik pont, az EU-ban erőteljesebben összpontosítottunk a kutatási pénzekkel is az óceánra. A az óceán misszióról is beszélnek azok, akiket a téma érdekel. Honnan áttekintése a világszintű kutatásokról, amelyek erősödni fognak, hiszen egyre fontosabbá válik a tengerrel való foglalatoskodás. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Bizottságtól Richard úr képviselteti magát, neki adok szót. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az elnök úrnak is a 11. SDG konferencia bemutatását. Júniusban az ENSZ konferencia az egyik legfontosabb rendezvény lesz az utcának vonatkozásában ebben az évben és a globális közösség is felismerte most már ezt, különös tekintettel a fenntartható fejlődésre. Az Európai Uniónak természetesen fontos szerepe van abban, hogy a 2030-as agenda megvalósuljon, és ennek a, ezen belül a 14-es SDK célnak a megvalósítása is egy olyan cégkitűzés, amelyből ki tudja venni a, nev, a, a részét. Az eddigik az óceáni igazgatásnak fontos részét képzik, és a az erre vonatkozó stratégia bemutatásra került, illetve elfogadásra is került, ami nagyon fontos iránymutatást tud adni a jövőbeni politikák tekintetében ebben a kontextusban. Mindez ösztönzően fog hadni, hatni a politikai koherenciára is. Az illetékes biztos is részt fog venni ezen a konferencián, és várjuk most ennek az előkészítését. Részt vettünk természetesen az előkészítő üléseken is. Jelen pillanatban a, azon gondolkodunk, hogy a kötelezettségvállalások és a partnerségi dialógushoz milyen mértékben is hogyan tudnánk hozzájárulni. Októberben, a múlt évben egy másik konferencián is elmondtuk a véleményünket, ez is egy nagyon lényeges fórum volt, és hát természetesen a két esemény összefügg egymással, hiszen az óceánok egészségét és az emberiség jólétét tűzte zászlajára. Elnök úr említett említette a migráció kérdését is. Nem akarok most itt a e témában részletekbe bocsátkozni, de az elmúlt év során az Európai Unió három fontos intézménye, a bizottság, a tanács és a parlament ugyanígy foglalkozott ezzel az igen kényes témakörrel. Nyilván együttműködés nélkül itt nem fogunk sikereket elérni, minden országnak össze kell fognia, és várjuk az együttműködésben mutatkozó előrelépéseket is az ENSZ égisze alatt tartott fórumokon. Reagálva arra, amit a parlamenti képviselők fogalmaztak meg, a főigazgatóságom támogatja ezeket a gondolatokat, különös tekintettel a, a szociális dimenzióra, a komprehenzív, átfogó stratégiára és a finanszírozásra. Nem mindig arról van szó, hogy botolagos pénzeszközöket kell mobilizálni, hanem inkább a koherenciát kell biztosítani, és a láthatóságot. Hiszen meg kell védenünk a jelenlegi kereteket, amelyeken belül igyekszünk a környezetet is megóvni. Néha ezek nem látható tevékenységek, amikor támogatást nyújtunk egyes területeknek, de kritikus tömegű pénzeszközt tudunk rendelkezésre bocsátani a, negat- a koncepcióknak a negatív hatásait is láttatni kell. Erre vonatkozóan is van stratégia, úgyhogy minden területen, amely itt felsorolásra került, vannak konkrét terveink mindenképpen hangsúlyozni kell az ENSZ egyezményt, a, a tengerek és óceánok szerepét, részletező egyezményét és az abban foglaltakat. Ezt is fontos feladatunknak tartjuk. Elnök úr, elnök asszony, várjuk, hogy ambiciózus eredménnyel érjen véget ez a két konferencia. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig Faria úrnak fogok szót adni, aki a saját kezdeményezésű jelentésünknek a gazdája. Úgyhogy megkérem, hogy ő is mondja el a meglátásait. Tomzon úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt van. Örülök, hogy itt köszönhetem. Elmondta, hogy egy hónap múlva az Ocean Governance konferencia megrendezésre kerül. Itt ülök egyébként és hogy tulajdonképpen a teljes emberiség képviselteti magát, és azt hiszem, hogy helyesen fogalmazott, amikor ezt mondta. Az SZDG 14-est ezen a konferencián igyekeznek körüljárni, és ezen feltárásra kerül az a sok-sok kár is, amit már okoztak az óceánoknak én Portugáliából érkeztem, úgyhogy nagyon jól tudom, hogy a klímaváltozás milyen hatással jár. Tudom, hogy ez egy nagyon fontos téma, amivel foglalkozni kell még hozzá olyan gyorsan, amennyire csak lehet, hiszen már érezzük a klímaváltozásnak a hatásait az én országomban. Említette ön is azt, hogy mennyi a műanyag már a vizekben, ez is egy téma, amit már többször körüljártunk, és ez is azt mutatja, hogy a nemzetközi közönség tulajdonképpen tudatában van és aggódik az emberi tevékenységnek a negatív hatásait illetően, amelyek hatással vannak az óceánok életére. Az európai intézmények is jelen lesznek, képviseltetik magukat, és ahogyan elhangzott, a az Ocean Governance fenntartató béke aspektusát, illetően én vagyok a témafelelős. És hát várom természetesen én is az eredményeit ennek a nagy fórumnak. Rengeteg kérdést tudnánk feltenni önnek, de kettőt fogok csak kiemelni. Az egyik, ami valóban aggáját tölt el, a következő. Milyen elvárásaink lehetnek a konferenciával kapcsolatban, tudom, hogy ön amerikai, tehát ne, ne kell feltenni ezt a kérdést, különös tekintettel a Trump kormányzat fellépésének kontextusában, hiszen azért ezek a koncepciók az a teljes világra hatással vannak. Aztán ugye a tengerek igazgatásáról beszélve van egy nagyon fontos téma, amit mindenképpen szeretnék itt közé tenni. A hajók által kibocsátott, a hajók kibocsátása, a káros anyagok. Nem tudom, hogy ezzel komolyan kívánok-e foglalkozni az IMO nemzetközi szervezeten keresztül, amely tulajdonképpen azt mutatta fel, hogy nincs nagy hajlandóság ennek a kérdésnek a komoly megtárgyalására megfelelő hatásokat el tudna érni az Európai Unió, hogyha a CO2 kibocsátási célokat, a csökkentési célokat mindenki betartaná. Ezeket mi a magunk részéről megfogalmaztuk. És az én országunkban jelenleg is van egy nagyon komoly probléma, amely ugyancsak összefügg az Ocean Governance-szel, ez pedig az olaj és a gáz kitermelés offshore formában. Tudom, hogy a miniszterünk, a tengerügyi miniszterünk a múlt évben ott járt az USA-ban, és a miniszterasszony elmondta az akkori kormányzatnak, hogy Portugália lehetne egy olyan ország, ahol offshore és partmenti kitermelést folytathatna. Örülnék, hogy ezzel kapcsolatban is tudna e, válaszként egy pár szót mondani. Köszönjük szépen. Önhöz fordulok, e, és várjuk akkor az ön megjegyzéseit. Tomzon úr, parancsolja. Uh, thank you very much, and uh, I can see I'm on... Köszönöm szépen. Látom, hogy az én embereim vannak ma itt, az óceán emberek. Nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan támogatják azt, ami eh, az emberiség számára tulajdonképpen egzisztenciális kérdés. Az óceán ennyire fontos a számunkra a eh, széndiokszid elnyelés eh, szempontjából, a proteinek szempontjából, melyeket fogyasztunk. Örülök, hogy önök is így látják. Szépen sorjában menném a kérdéseket. Egyetértek csak nem mindennel abból, amit Jávor úr elmondott. Nagy benyomást gyakorolt rám, amikor azt láttam idén korábban, amikor Magyarországon láttam, hogy mennyire elkötelezettjei az SDG-knek. Találkoztam az egyetemi világgal, egyetemi világ képviselőjével, és ők is elmondták nekem. Általában ez szokott lenni, amikor utazok. Korábban Kínában is jártam, a miniszterelnökkel találkoztam Indiában is, és nagy benyomást gyakorolt rám az, hogy nemzetközi együttműködési terveket milyen komolyan veszik. Ezeket figyelembe veszik, és miért is ne vennék, hiszen a 14 SDG nagyon fontos integrált terv mindenki számára. A kínai-indiai tapasztalataim aztán megismétlődtek különböző vezetőkkel találkoztam, kis országok képviselőivel, hazám képviselőivel, Fiji, a Fiji-szigetek képviselőivel, és mindenhol elkötelezettek amellett, hogy megfelelő legyen a végrehajtás. Nehéz az estékék logikáját megértetni az emberekkel. Vannak olyanok, akik nem is tudják, hogy ilyenek léteznek. Ilyen tekintetben kell többet tennünk akkor, amikor utazom a taxiban, a szállodákban, megfordulok, stb., rákérdezek az embereknél, puhatalozók, hogy mit gondolnak róla, de sokan nem tudják. Az embereket kell jobban tájékoztatnunk, hiszen az emberek, a közösségek döntenek, tőlük rajtuk múlik a fogyasztás, a fogyasztási minta, amelyen változtatnunk kell mert a fenntarthatatlanság felé mozdulunk el, ha így folytatjuk. Nézzük meg a az éghajlatváltozás hatásait, és azt, hogy még mindig 3-4 fokkal belegebb a hőmérséklet, mint kellene. És nem csak a világ népessége gyarapodik, hanem a középosztály is szélesedik, és mi a középosztályban tudjuk, hogy eh, a fogyasztásért élünk, egy második autó kell, további lakás, stb. De kik fogják eh, megváltoztatni ezt a mintát? A fiatalok. Ha odafigy- ezért kell felhívnunk a fiatalok figyelmét az STG-kre azért, hogy tudják, hogy kemény világ áll majd előttük, ha most nem változtatunk a fogyasztási mintánkon, és nem követjük a 2013-as menetrendet. A francia képviselő kérdezett a tengeren túli területekről. A 2013-as menetrend mindenkire vonatkozik, tengeren túli területekre is, független országokra is mindenkire. Ellátogattam néhány tengeren túli területre, és ott láttam, hogy rájuk is vonatkozik minden, hiszen a kormányok gondoskodnak erről, rájuk is vonatkoztatják a terveket. Az olasz képviselőnek azt mondom, hogy Olaszország az elmúlt években az Oceán konferencia megközelítésben nagy szerepet játszott, és nagyon hasznos volt a tavalyi római találkozó, ott a tudományos élet és az üzleti világ, valamint az ENSZ ütökségek találkoztak egymással. Ez volt az első alkalom, amikor mindenkit összehoztunk ebben a témában. Hogy megbeszéljük a különböző lépéseket, tehát mindenkit össze kellett hoznunk és Olaszország az egyik társ elnöke az említett partnerségi párbeszédnek. A növekedés helyett én gazdaságról beszélnek inkább, a fejlődés esetében fenntartható fejlődésről beszélek. Mindenképpen fenntartható fejlődésről, és nem növekedésről és fejlődésről. Vidékfejlesztési tisztviselőként kezdtem a munkámat annak idején, 72-ben, amiután végeztem a Cambridge Egyetemen, és minden illúziómat elvesztettem a témában. Láttuk, hogy milyen nehéz helyzetbe kerülnek fiatalok a vidéki területeken, városon kívül de aztán időközben ö, visszaszereztem a hitemet, ö, és most már hiszek a fejlődésben. Ez azért, mert rájöttem, hogy mindenképpen emellett kell sikra szárnunk, és most jó úton haladunk. Kademá asszonynak, az osztrák képviselőnőnek, mondanám, aki németül beszélt, de nem német, hanem osztrák, tehát ami a magas szintű politikai fórumot illeti, tavaly 20 ország képviseltette ott a magát, és megbeszéltük a tendenciákat. Idén 40 ország képviselteti ezen magát, tehát azt látjuk, hogy egyre nagyobb lesz ez a mozgalom. Ez egyfajta társadalmi őrzés, amelyen megbeszéljük, hogy másoknak milyen jó gondolata van, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik. Egy monitorozó folyamat ez. Meisner asszony beszélt a fenntartható kék növekedésről és a tudomány szerepéről. Massachusetts államban jártam az ottani intézetben, oceániai intézetben, Woods Hallban, a Woods Hall világvezető a szakmájában, területén. Ők voltak azok, akik a titanik felkutatásával is foglalkoztak. Tehát már régóta végzik a tevékenységüket, és ők akkor éppen a planktonok filmezésével foglalkoztak, mutatták, hogy mi zajlik ott az óceánban. A plankton az az élet mikroformája, és ők a mikro műanyagot is fogyasztani tudják, megeszi. Szörny, szörnyű látni ezt, Ugye őket aztán megeszik a nagyobb halak, és azokat is a még nagyobb halak, és utána mi asztalunkra kezül, kerül, és mi hal helyett mi anyagot fogyasztunk. A konferenciát tudományos alapokra helyezzük. A partnerségi párbeszéd, melyről említést tettem, mondjuk például a tengeri ö, szennyezés ö, szennyezéssel kapcsolatos párbeszédben vannak hatóságok, amelyek egész egyszerűen elmondják, hogy mi zajlik, az igazságot. És a problémákra megoldásokkal állunk elő. A párbeszéd megfogalmazza a problémát, és utána a megoldást. Tudom, hogy Európa is nagyon sok megoldás, jó megoldással áll elő. Ott a helyenek, ott kell ezeket előterjeszteni ezekben a partnerségi párbeszédekben. Maga az, az egész az az önkéntes kötelezettségvállaláson alapul. És itt nem csak az ENSZ-ről van szó, hanem mindenkiről, az egész emberiségről és az emberiség terveiről. Említette a mélytengeri bányászatot is. Jamaikába járok évente, most már az elmúlt hét évben minden évben elmentem oda, Fidzsi szigeti képviselőként, és ott megvizsgáltuk a tengerfenéket, meg ellenőriztük azt, nem bányászati tevékenységet szeretnénk ott folytatni, hanem vizsgáljuk. Fiji elkötelezettje ennek ami pedig a fejleményeket illeti, két dologról beszélnék. A mélytengeri bányászat egyrészt egy olyan jelenség, amely valósággá válik majd. Itt egy öt éves engedélyezési folyamatunk lesz majd. Szükség van az engedélyekre, már egy jó néhány engedélyt ki is adtunk és emellett a jogalkotáson is dolgozunk arra vonatkozóan, hogy hogyan adjuk ki a bányászati engedélyeket. Nyilván az olyan országok, mint az én hazám is, megpróbálják minél magasabbra helyezni a mércét a bányászati tevékenységek esetében. A mélytengerek egyébként a földfelszínének 50%-át teszik ki és a nemzetközi mélytengeri hatóság engedje nélkül senki sem végezhet ott tevékenységet sem. A másik pedig a BBNJ, a biodiverzitás, a nemzeti hatáskörön kívüli biodiverzitás. Az ENSZ-ben foglalkozunk ezzel jelenleg, és idén a brazil nagykövetenek a ö, csoportnak az elnöke. Ami, ez az a terület, ami a ö, tengerfenék fölött van, maga a vízoszlop, a vízrétek. Az óceánnal csak így tudunk foglalkozni. Ez örökség, az emberiség öröksége. A tőlünk telhető legjobb dolog az, hogy felelős nemzetközi jogszabályokat alkossunk meg, és ezeket aztán végre is kell hajtanunk. Lucia úr, igen. Az, amit Portugália tesz, az csodálatos tevékenység. Készülnek a konferenciára a portugál nagykövet Szingaporral együtt. Nagyszerű előkészítő munkát végez. Be kell vallanom, hogy azt követően, hogy tegnap találkoztam vele biztossal, lenyűgözött az, hogy milyen nagy mértékben képviselteti magát a konferencián az EU. Lesz egy külön rendezvénye is az Európai Uniónak, és vele biztos is megjelenik majd, adunk is neki felszólalási időt. Köszönjük szépen az Európai Uniónak a támogatást. Ki, valaki megemlítette az OCEA konferenciával kapcsolatban, és tegnap Vela biztos, biztos is megemlítette az SDG 14-est. A, a tengeren belüli élet megvédéséről van itt szó, megőrzéséről van itt szó. Évente találkozunk, hogy megbeszéljük az óceánok egészségi állapotát. Tárgyaltunk például a tonhal állomány helyzetéről, és mi támogatjuk is ezeket a témákat, és más témákat is, ha ezek az SDG 14-es támogatják viszont csak egy egyetemleges találkozó volt, ez az óceán konferencia, amelyre most júniusban kerül sor New Yorkban. És ez az egyetemleges folyamat folytatódik is, mert elkötelezettek vagyunk a folyamat mellett. Talán minden kérdésre válaszoltam. Ferjónak volt még egy megjegyzése, két kérdése. az Egyesült Államok kormányának véleménye. Hát azt mondom, hogy ne vonjunk le elhamarkodott következtetéseket, mert még nincs határozott álláspontjuk az óceánnal kapcsolatban, hiszen eddig átmeneti időszakban éltek. A másik kérdése a hajózásra vonatkozott. Az elmúlt két évben a VMO-val foglalkoztunk, a kibocsátásokról beszéltünk velük, tárgyaltunk velük, és majd a konferencián is ott lesznek. Még azt elmondanám az óceán konferenciára vonatkozóan, hogy az elmúlt két évben minden nap nagyon sok munkát végeztünk, és most már magabiztosan mondhatom, hogy ez a konferencia meg fogja változtatni a helyzetet. A, amiatt mondom ezt, amit láttam az elmúlt években. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, eh, Tomzan úr, hogy eljött hozzánk az ülésünkre a munkánkat ösztönzi, amit öntől hallottunk, és sok sikert kívánunk további munkájához, támogatni fogjuk ezt a kezdeményezést a fenntartható fejlődés érdekében. Köszönjük! Good morning everyone. I invite you to take your... Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, és vegye elő a szavazókártyáját. Három szavazásunk, ez nem túl bonyolult. Mindenki eh, felkészült? Az első pont Százszatos szabály alapján szavazunk. Az első a GMO gyapot GHB. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gardini asszony. Okay, we can, we can uh, we will uh, take uh, note of that and change your... Ezt akkor uh, rögzítjük. A második pont a GMO kukorica. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. És az utolsó pont, megint csak egy ellenvetést, ez a legjobb hozzáférhető eh, technológiák, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Köszönöm, ezzel lezártuk a szavazási részt. Short break or start? So, dear colleagues, we... Kedves kollégák, azt javaslom, hogy térjünk át a következő napi rendi pontra. Ez egy jelentés tervezet bizonyos veszélyes anyagok használatáról az elektronikus készülékekben. Én vagyok a jelentéstevő, Ha megengedik, bemutatom ezt a jelentést tervezetet. A bizottság jogalkotási javaslatát üdvözlöm, mint szükséges lépést annak érdekében, hogy a sürgető kérdéseket megoldjuk a jelenlegi szövegezéssel kapcsolatban. Nagyon fontos a jogbiztonság eh, növelése és a közegészségügy eh, környezetvédelem biztosítása. Ebben az anyagban megpróbálunk gyorsan előrelépni. A RUSZ 2-es, amely eh, KKV-kre vonatkozik, támogatja a közegészségügyet, a, a, ehm, az orvosi készülékek felújítását illetően is. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy eh, a cél nem az, hogy a teljes működést lefedjük a rossz kettes kapcsán. Azt gondolom, hogy lehetséges jelentős a változtatások az irányelv kapcsán nem célja ennek a folyamatnak, hanem az irányelv várható áttekintése, amit a bizottság végez július 22-ig 2021-ben, ahogy ezt az irányelv rögzíti is. Ez az anyag lehetőség arra, hogy bizonyos témákat bemutassunk, amelyekkel az általános dolgozásnál is foglalkozni kell. A módosítók, amelyek szerepelnek a jelentés tervezetben, a következő témákat ölelik fel. A várható általános áttekintést, fontos, hogy jogalkotási javaslatok kísérjék, beleértve egy világos metodológiát azokról a világos lépésekről, amelyek a korlátozott anyagok listájának frissítését illeti. Fontos, hogy az Európai Vegyi Ügynökség e, véleménye is belekerüljön ebbe az anyagba. És egy további pont, a kivételek e, lehetővé tétele a rózban igen bonyolult, Éppen ezért a bizottság egy új feltételt szabott, ez pedig egy hónappal kell, hogy megszülessen, azután, hogy valaki kérvényt nyújtott be kivételre. A delegált jogi aktusokat is mérlegelni kell, mint eszközt, azért, hogy a technikai intézkedések szemet csökkentsük. De dióhéjban ennyi lett volna jelentéssel kapcsolatban. Most az árnyék tevőket kérem meg, hogy mondják el a véleményüket. Káldenbach asszony először. Először is szeretném megköszönni a egyben jelentéstevőn elnökasszonyunknak is ezt a munkát. Azt gondolom, hogy a javaslatok nagy része amelyeket itt kiegészítésként kíván benyújtani, mi is támogatni tudjuk. Két olyan területet kivéve, amelyet a legvégén említett. Itt a jövőbeni hozzáférés kérdésére gondolok, ahol a már fennálló társjogalkotási eljárásba további opciókat kívánna beépíteni, mert módszertani eljárásokat kívánna integrálni ebbe a rendszerbe. Én úgy vélem, hogy ebben a rendszerben, ez, ebben a formában tulajdonképpen az egyes lépéseknek a kisletetéséhez vezetne, sőt, ezen túlmenően a döntések által érintett ipari területeken túldimenzionált beleszólási jogot adna az érintetteknek. Úgyhogy az én szememben ez óriási harcoknak nyit teret, illetve késleltetéseknek is nyilván veszélyes anyagokról lévén szó, ez nem túl jó. Úgyhogy ezeket a négyes és ötös módosítókat éppen ennél fogva legalábbis ezt javaslom, nem támogatnánk. Összességében azt jegyezném csak meg, ahogy az előttem szóló is elmondta, hogy a bizottság javaslata a célra vezető, bár mi azt vártuk volna, hogy sokkal hamarabb, ugyanis már 2014-ben vártuk, ez valóban megszületett volna. Elnök, köszönöm. Hűte már képviselő, köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony is, egyben jelentéstevünk is. Ahogyan elmondta, jelenlegi rossz irányelvben vannak olyan elektronikus berendezések, amelyeket tiltani fognak a másodlagos piaci terjesztéstől 2021-et követően, és ez szerintem nem helyes. Egy másik probléma annak a lehetősége, hogy az alkatrészeket hogyan használjuk, illetve ne használjuk, mert hogyha ezeket nem használhatjuk, akkor ugye ezek tiltólistán léve, még hogyha a maguk az eszközök életciklusa hosszú lenne, nem tudjuk meghosszabbítani ezek életciklusát. Nyilván sok cél szolgálja a körforgásos gazdaságot, de azon termékeknek a gyártói, akiknek most már tiltólistára kerülnek a, a szolgáltatásai, azoknál is gondot fog jelenteni a fenntarthatóság. Nagyon óvatosnak kell lennünk, ha túlságosan is a részletekbe bocsátkoznánk, hogyha a jogalkotási javaslatnak a teljes felülvizsgálatát kívánnánk most 2021 előtt már tető alá hozná. Kiran asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a kiváló munkát. Én azt az üzenetet tudom támogatni, amit a vegyügynökség is megfogalmazott, az EHA, és az elektronikus berendezések utólagos kiigazítását, illetően azt mondom, hogy fontos figyelembe vennünk azt a tényt, hogy a, a meglévő berendezések javításával tulajdonképpen ezeknek az eszközöknek az életciklusát tudjuk meghosszabbítani a technológia frissítésével. Ripászi asszonyt nem látom a teremben. Dornáló asszony a következő. Köszönöm szépen, köszönetet szeretnék mondani az elnök asszonynak. Nagyon kitűnő minőségű munkáját, nagyon technikai ez az anyag, illetve gratulálok a jelentés tervezethez. Az európai jogalkotás, amely bizonyos veszélyes anyagok használatát korlátozza az elektromos és elektromos berendezésekben. Elsőként azt a célt kell, hogy szolgálja, hogy az emberi egészségre és a környezetre nézve a kockázatokat csökkentse. Hát nagyon fontos a másodlagos hatások megfelelő kezelés a 2011-es irányelben, a cirkuláris gazdaságban. Nélkülözhetetlen az, hogy ez a hozzáállás az arányosságot és a szubszidiaritást tiszteletben tartsa, amelyet az Európai Unió szerződések garantál. A jelentéstevő utal ezekre az elvekre, és fontos, hogy ez határozza meg cselekvéseinket. Nagyon fontos, hogy az elektromos és elektromos berendezéseknek megfelelő élettartama legyen, és ezzel kapcsolatban nyújtok be módosítókat. Ami a kivételeket, illetve a hat hónap volt a bizottság válaszára, én a sötétes körülményeket is említeném, amikor plusz határidőre van szükség. Ha megfelelő konkurencia megjelenik az elektromos és elektronikus berendezésekben, értesítő anyagok, akkor megfelelő jogi keretet kell biztosítani a vállalkozások számára azért, hogy az irányelv céljai megvalósulásának. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Nem tudom, valaki más kére még szót, ha nem, akkor a bizottságtól Szandászkászki úrnak adok szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy megszervezte ezt az eszmecserét, és köszönjük a jelentését is. Javaslatot tettünk valóban késve, a nem az eredetileg tervez, tervezethez képest az említett irányelv módosítására, de a jó okkal tettük ezt, mert a roz irányelv nem volt a cirkulális gazdasággal kapcsolatos cselekvési tervnek a része. Ez a módosítás most tulajdonképpen a körkörös gazdaság logikáját követően kerül most módosításra, hiszen ennek nem más a lényeg, mint az, hogy kevesebb legyen a hulladék, és meghosszabbítsuk a, az eszközöknek az élettartamát azoknak a javítása révén. A követelmények illetően ugye a hatállyal kapcsolatban merült fel kérdés, ez ugye most már lehetséges és az érintettekkel való eszmecsere, illetve a hatástanulmányt illetően azt kell mondanom, hogy igen, elvégeztük a házi feladatunkat, megnéztük, hogy mit tudunk elérni a, a, az érintett résztvevőkkel. A másodlagos piaci fellépések, a viszonteladás, illetve az eszközöknek a felújítása, ez is tulajdonképpen pénzeszközöket takarít meg két kizárást említenék, az egyik a sípos orgonák köre, hiszen ezek fontos kulturális értéket képviselnek. Nyilván itt teljes piaci harmonizációra van szükség, annak érdekében, hogy a környezet valóban védelmet értelmezzen, védelemmel részesülhessen. A gazdasági hatása ennek felmérésre került, és az, hogy a bizottságnak mi lesz a végleges álláspontja, erre azt tudom mondani, hogy egy egységes delegált aktusban integrálva a korábbi aktusokat egyszerűsíteni tudnánk a mostani jogszabályt, aztán ott van az a hat hónapos Mm, határidő, ami alatt felülvizsgálhatnánk az új kivételekre benyújtott kérelmeket. Nyilván nyomon kell követni a különböző eseményeket, folyamatokat, például az, hogy különböző nyilvános meghallgatások hogyan alakulnak. Aztán a VTO-t is két hónapon belül értesíteni kell, ezekről a kivételekről le kell fordítani minden anyagot, ez is időbe telik tehát a konzultáció alatt, ugye a kötelmi jog értelmében, ez ugye időigényes, és 24 hónapot irányoztunk elő, tehát ez a hat hónap, amit mi rögzítettünk, az észszerű. Úgyhogy persze, mi túllőttünk a célon, úgymond, a, a, az ütemezéssel, de ez az időszak, amit most rögzítettünk, ez nem kőbevésett időpont, és a kivételekért folyamodók tisztában kell, hogy legyenek vele, hogy milyen időkeretben tudnak dolgozni, és mi is milyen időkeretet tűztünk magunk elé. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak nyilván megvan a saját szerepe, azt gondoljuk, hogy a vegyi anyag ügynökség megfelelő tudást terjesztett, hiszen náluk gyűlt össze a legnagyobb szakértelem. A kérdés most igazából az, hogy néhány év múlva fogjuk a teljes irányelvet áttekinteni, amikor még több információ gyűlik össze, vagy sem, de azt hiszem, hogy a lényeg az az, hogy ezen az úton, ezen a csapás irányon akarunk végigmenni, és ez észszerű, és ezt támogatom is anélkül, hogy megelőlegezném, hogy mi lesz a bizottság végső döntése. Ami a jövőbeni bizottsági javaslat tartalmát illeti, itt valóban a módszertant illetően lehetnek problémák, hogyha ez leíró, előíró jellegű, akkor erre vonatkozóan már az összes jövőbeni módosító indítványt is fejben kell tartani, de a meglévő módszertant is értékelni kell a veszélyes anyagok vonatkozásában, és a nagyobb volumenű témákat pedig a scope, a hatály felülvizsgálat időszakára hagyjuk meg, ami még jó pár év múlva lesz, de akkor átfogó konzultációt fogunk lefolytatni közben pedig azokkal a problémákkal kell foglalkoznunk, amelyek a, a tőlünk várt felülvizsgálat keretében kell, hogy lezajjanak. Úgyhogy várom, hogy megállapotásra jussunk a javaslatot, illetően én azt gondolom, hogy ez tényleg egy észszerű javaslat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek. Én azt gondolom, hogy a transzparenciára, a világosságra, egyértelműségre valóban szükség van, és ha az ipar valamit javasol, akkor természetesen velük is együtt kell működni, megfelelő keretek között, hogy fogalmazzak így. Ez a mögöttes szándék, tehát hogy is világosan lássunk, és semmiféle leíró jelleget nem öltött ez a az általam készített jelentés, ez csak keretet szab annak, hogy mit szeretnénk a jövőben. Annak érdekében, hogy javíthassuk a munkánkat. Köszönöm szépen a vitát. Módosítók benyújtásának határideje holnap van. Tényleg? Igen. Tehát holnap 11 óra, mondja itt nekem a titkárság képviselője. És május 30-án lesz a következő Tehát május 30-án fogunk erről a témáról legközelebb tárgyalni. Our next item is um, the exchange of views with the director of AFSA, but um, we are a bit... Uh... A következő napi rendi pontnál az EFSA igazgatójával fogunk tárgyalni, de van még időnk. Úgyhogy háromnegyedig egy öt perces szünetet rendelek el. So, um... Azt hiszem, hogy akkor most folytathatjuk a munkánkat. Szeretném üdvözölni az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség igazgatóját, Bernát Orr urat. Köszönöm szépen, hogy elfáradt ma hozzánk, hogy beszélgethessen a, part- a képviselőkkel. A 2016-os konszolidált éves jelentést láthatták, és láthatták a 2017-2019-es programozási költségvetési dokumentumot. Ezek a vita szolid alapját képezhetik. És akkor minden további nélkül meg is adom önnek a szót, hogy tegye meg bevezető megjegyzéseit. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok! én is önöknek. Mindig nagy öröm a számomra, hogy eljöhessek ide, beszélgetni önökkel. Persze ez nem könnyű feladat, de én személy szerint nagyon örülök annak, hogy élelmiszerbiztonság témájában eszmét cserélek önnel. Sokszor bepillantást adok önnek, önöknek a témába. Köszönöm az MV szakbizottságnak a mentesítési eljárást is, nagyon örültünk, hogy támogatnak bennünket. Emellett köszönöm azt is, hogy a múlt héten megtették a kezdeményező lépéseket, hogy megszervezzék a közegészségügyel és ügynökségekkel kapcsolatos rendezvényt más ügynökségekkel. Mi is nagy örömmel járultunk hozzá a rendezvényhez. Bevezetése, bevezetőmben néhány kihívásról beszélnék, melyel az EFSA szembesül. Előre elmondom, de aztán biztos, hogy a vitában is felmerülnek ezek a kérdések még. Meg kell jegyeznünk azt, hogy az EFSA a tagállami szakértőknek köszönhetően, még akkor is, ha nemzetközi szinten kis szervezetnek számít, nagyon jó eredményeket ért el, mennyiségi és minőségi szempontból is. A múlt héten Japánban voltam a, a francia és német kockázatértékelő szervezetekkel együtt, és nagyon jó volt látni azt, hogy az EFSA modellt Japán is hogyan értékeli, és ott maga az ázsiai régió is. Mert egyébként találkoztunk ott az ázsiai kockázatértékelő központtal is. Jó látni azt, hogy a parlament által 2002-ben létrehozott modell, a 18 milliós szűkös erőforrásával évente több ezer tudományos eredményt hozott létre. Minőségi és mennyiségi eredmény ez. És globális standardnek is számít a nemzetközi kockázati értékelésben. Köszönöm a tagállamoknak és a tagállami szerveknek, valamint a tagállami szakértőknek, hogy lehetővé tették ezt egy panelrendszerrel dolgozunk, önkéntesekkel, valamint tagállami szervezetek szakértőivel, de ők önkéntesként vesznek részt projektjeinkben. Nagyszerű látni, hogy mennyire elkötelezettek, és mennyire lelkesednek az európai projektek iránt. Időnként dolgozom velük, és látom ezt. Köszönöm szépen a tagállamoknak, hogy szakértőket jelöl, a szakértők számára megengedik, hogy ezekben a projektekben részt vegyenek. Ami pedig a jövőt illeti, meg kell néznünk azt, hogy a tagállamok hogyan engedik majd, majd a jövőben azt, hogy szakértőik mint egy 50 napot egy ilyen európai projektnél töltsenek. És itt térünk rá a rendszer kérdésére. El kell gondolkoznunk azon, hogy eh, hogyan fizethetnénk a tagállamok szervezeteinek azért, hogy szakértőiket elengedjék hozzánk kockázatértékelésen dolgozni. Itt már költségvetési kérdéseket érintünk. A parlamentet kérem arra, hogy gondolja át az EFSA-val kapcsolatos vitát ilyen tekintetben. Nézze meg, hogy milyen uh, pénzügyi eszközöket biztosíthat, hiszen szükségünk van a tudományos értékelésre, és ezt meg kell fizetnünk. A másik kihívás, mely újra és újra felbukkan, az átláthatóság kérdése. A lehető legátláthatóbbak szeretnénk lenni, és szeretnénk azt, hogy a tudományos közösség megvizsgáljon bennünket. Emellett szeretnénk az eredményeinket mások számára rendelkezésre bocsátani. Az EFSA 2020-as célok között ez szerepel. Példaként megemlítem az átláthatósági projektünket. A kockázatértékelési cikluson belül több mint 30 intézkedést hajtunk végre. Ennek egy kézzelfogható eredménye az, hogy amikor tudományos véleményt alkotunk, alkotunk meg a GMO-k esetében az allergén anyagokról, egy munkacsoportot hoztunk létre, amely az életciklusban ezt a munkát végigkövette. Ott van tehát az eljárások átláthatósága, ez volt az egyik, a másik pedig az adatok átláthatósága. Az EFSA nagyon sok mindent tett azért, hogy közzé tegye a rendelkezésre álló adatokat megjelenítse a peszticidek esetében, rákelt anyagok esetében, stb. A civil társadalom véleményem szerint ennek örül is. De ott vannak még azok az adatok, amelyeket az ágazatok, az ágazatok szereplői biztosítanak a parlament és a civil társadalmi szervezetek azt mondják, hogy ezekkel az adatokkal kapcsolatban is nyitottnak kell lennünk. De mondom például a glifoszát esetében, több mint 6000 oldalnyi adagot tettünk közzé, tanulmányok, értékelések voltak ezek, közé tettük, a honlapunkon fent van, tehát rendelkezésére áll a nagy nyilvánosságnak ez az adatmennyiség is. Emellett az érdekelt felekkel azon dolgozunk, hogy az átláthatóság még erősebb legyen. De nyilván van itt egyfajta feszültség a teljes átláthatóság és azon jog között, hogy védjük a szellemi tulajdonjogot. És ez már nem tudományos kérdés. Az EFSA ezzel a kérdéssel a lehető legmesszebb menőkig foglalkozott. A parlamenti képviselők kérésére a glifoszáttal kapcsolatban több tízezer oldalnyi nyers adatot adtunk közre. Tegnap tudományos, tudósokat is megtámogattunk azzal kapcsolatban, hogy újra ki kell értékelni a glifoszátot. Tehát mi elmentünk addig, ameddig el tudtunk menni, ha ezen túllépünk, akkor lehet, hogy beperel bennünket az ágazat, mert túl sok adatot adunk közre, vagy pedig a civil szervezetek, mert azt mondják, hogy nem teszünk eleget. Ez most már politikai vagy jogi döntés, nem tudományos döntés. Nem tudományos kérdés az, hogy az átláthatóságban most már meddig tudnánk elmenni. Önöknek kell döntenie, arról, hogy nagyobb átláthatóságot kell biztosítanunk, ez viszont az önök jogi lépése kell, hogy legyen, jogi döntése. Ha azt mondják, hogy az EFSA használhatja az ágazat adatait, akkor még mindig kérdés az, hogy hogyan bízhatunk ezekben az adatokban, mert nyilván az ágazatnak érdeke fűződik az anyagok engedélyezéséhez. Persze van itt eh, jó néhány eljárás, ott vannak az OECD iránymutatások, ott vannak a laboratóriumok, eh, melyeket vezérel a jó laboratóriumi gyakorlat, ezeket a tagállamok auditálják is. És, ami nagyon fontos, mi eleve, elemezzük a nyers adatokat. Mi nem értünk egyet az ágazat által átadott anyag, eh, adatokkal. Mi felhasználjuk a nyers adatokat, de úgy, hogy az védje a közegészségügyet, azaz ezt, ez azt is eredményezheti, hogy más következtetésekre jutunk majd, mint az ágazat. Kérdés az, hogy végezhetünk-e mi tanulmányokat független módon. Ehhez megfontolásokra van szükség, mert évente több tízezer tanulmányt nézünk át, ellenőrizzünk ezért nem tudunk még tízezer tanulmányt meg is alkotni pénzügyi szempontból, és állat egészségügyi szempontból sem ez a megfelelő eljárás. Itt a kérdés a minőség ellenőrzés. A tagállamok auditján, audit rendszerén javítani kellene azért, hogy a nyers anyagok minősége jobb legyen ez jobb lesz, ha szigorúbb az ellenőrzést. Végül, de nem utolsó sorban, kitérnék a függetlenség kihívására, ezt folyamatosan megbeszéljük önökkel. A független tanulmány az EFSA DNS-ének alapvető értéke. Ez volt az egyik alapvető elv, ami miatt létrehozták az EFSA-t, azért, hogy a politikán, gazdaságon és lobbizáson kívül helyezkedjen el ez prioritásunk, de törékeny dolog ez, mert nekünk észszerűnek is lennünk kell. Nem tudunk száz, százalékig függetlenek lenni például az Európai Parlamenttől, hiszen a parlament a költségvetési hatóság, de a bizottságtól sem, hiszen ők a fő ügyfeleink. Emellett függünk a kutatási eredményektől, az ágazat eredményeitől, függünk azoktól, akik az EFSA-nál dolgoznak, a szakértőktől. Tehát megvannak a magunk korlátai, nem beszélhetünk százszázalékos függetlenségről, de ügyelünk a függetlenségre ahhoz, hogy célra vezető, megfelelő véleményeket alkothassunk meg. Úgy, hogy mindenki tudja azt, a parlamenti képviselők is, hogy bízhatnak az EFSA-ban. Még akkor is, ha eltérőek a tudományos vélemények. Egy minőség ellenőrző ö, rendszerrel biztosítható ez, az ISO 9000-rel. Emellett a szakértelemmel 21 szakértő dönt, nem egy személy, nem egy részre hajló személy. strukturált alapon gyűjtjük össze a bizonyítékokat, és nemzetközileg jóváhagyott módszereket alkalmazunk. A weben pedig fent vannak a honlapunkon a különböző módszerek is, amelyeket alkalmazunk. Olyan szakértőkkel dolgozunk, akiket a szakértelmük miatt neveznek ki, és akik esetében nem fordulhat elő érdekütközés. Azaz olyan szakértőket szeretnénk, akik érdeklődnek a témák iránt, mert ez mutatja, hogy valós kutatásokat végeztek, kockázatértékelést. De mindent megteszünk, hogy az érdekütközéseket elkerüljük. Az elmúlt években kritikus támogatókkal és civil szervezetekkel dolgoztuk ezt ki, egy átfogó rendszert hoztunk létre annak érdekében, hogy elkerüljük az érdekütközéseket. Ezzel befejezem. Mit ajánlhatunk a társadalomnak? Egy rugalmas, tudományos központot, mely az Európai Kockázatértékelő Közösséget fogja össze. Együttműködünk a tagállamokkal, az ügynökségekkel és a nemzetközi partnerekkel. A célunk egységes, az olyan tudomány biztosítása, melyben mindenki megbízik azért, hogy biztonságos legyen az élelmiszer. Köszönöm szépen, és szívesen válaszolok a kérdéseikre. Thank you very much. Köszönöm szépen. Igazgató úr. Az kapcsolattartónkkal kezdjük a felszólalók listáját. Eljusz asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Sajnálom, hogy egy kicsit késtem, de egy másik ülésen kellett jelen lennem. Sajnos az expozéjának csak a végét hallottam. Ennek ellenére szeretnék köszönetet mondani az EFSA igazgatójának, hogy ma itt jelen van, és hogy mindig készséget mutat a hozzánk való látogatást illetően egy olyan témáról is szólt, amely újra és újra felmerül, ez pedig az érdekkonfliktus témaköre. Meg vagyok róla győződve, és nem tudom, hogy persze van-e ilyen eset, de amennyiben van ilyen eset, még hogyha egyetlen esetről is van szó, azt gondolom, hogy az EFSA döntései és véleményei, amelyek napvilágot látnak, ezek nem egy ember tollából fakadnak, hanem egy grémium dönt róla, és hogyha egy ember esetében felmerül a pártatlanság kérdése, hát ez is probléma, de nem akkora. Én tanulja voltam annak, hogy a szakértőket hogyan választják ki, és a tekintetben nem láttam problémákat. A helyzet azonban a következő. Az EFSA véleményei mindig valakinek az érdeke ellen hatnak, és hogyha valami, valakinek nem tetszik, akkor nyilván keres valamilyen indokot, hogy ezt hogyan tudja megtorpedózni. Vannak nagyon jelentős esetek, például a gémmódosított organizmusok kérdésében, és hogyha az EFSA itt nem látja ürügyét annak, hogy az élelmiszer biztonságot, illetően a gémódosított organizmusok kérdésében közbe kell lépni, akkor, akkor nem, nincs erre szükség, hiszen azt is várjuk az EFSA-tól, hogy őszinte legyen, és adatokon alapuljon a, a véleménye. Tudom, hogy a e tekintetben, főleg az érdek ütközések kérdésében vizsgálatok is lefolytatásra kerültek, és szerettem volna megkérdezni, hogy a közvéleménykutatással kapcsolatos eredmények milyen képet mutatnak. A még nagyobb átláthatóságra törekszünk. Ez szolgálhatná azt is, hogy kevesebb lenne a gyanús esetek száma. Az emberek kicsit elvesztették a bizalmukat ezekkel a az anyagokkal kapcsolatban, miközben persze a, a szakértők és a tudósok igyekeznek megőrizni a függetlenségüket, hiszen tudják, hogy a saját megítélésük is kockán forog. Úgyhogy ezért én nem hiszem, hogy igazak ezek a érdekkonfliktusos ügyek, de szeretnék többet hallani erről. Köszönöm, mondja az elnök. Rosztett asszony. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönetet szeretnék mondani az igazgató úrnak, köszönöm szépen, hogy eljött a szakbizottságunkba, a hozzászólása nagyon érdekes van, és gratulálunk a minőség munkához. Egy olyan téma, amely igen bonyolult, nagyon gyakran az ügynökség munkáját ellentmondások övezik, a tudomány nem mindig egységes, a kutatások nem haladnak gyorsan, vannak bizonytalanságok, éppen ezért nem szentünk elég figyelmet az ügynökségnek. Örültem annak, hogy ön elmondta azt, hogy szeretnének jobban kommunikálni, illetve a hangsúlyt az átláthatóságra, a tanulmányok terjesztésére, az adatok jobb megosztására szeretnék tenni. Szerintem ez nélkülözhetetlen, hiszen a tudományos területen, ahogy sok más területen is, létezik egy képzési háború, úgymond a szociális médiában és ez eh, hozzájárul ahhoz, hogy néha eh, összeesküvés elmentek születnek, rosszul informálják a polgárokat, léteznek a téves eh, hírek, és mindez a polgárokban egy általános bizalmatlanságot kelt, ez pedig nagyon káros. Én támogatom Önt erőfeszítéseiben. Ez egy megjegyzés, van egy kérdésem is, amit fel szeretnék tenni. Az A élelmiszer színezékről van a 166-os számról, nagyon sok süteményben benne van, és ez veszélyes. Az elmúlt év szeptemberében az ügynökségük úgy határozott, hogy ennek a színezéknek nincsen kockázata, nem tartalmaz kockázatot, ha valaki nem lépi át a fogyasztató napi adagot. A francia ügynökség pedig bebizonyította azt, hogy igenis vannak a másodlagos hatások, és kiderült, hogy szükség van tanulmányokra azért, hogy az esetleges veszélyeket jobban eh, fel lehessen tárni a 166-os színező eh, kapcsán. Ez a téma egy kicsit mélyült, és azt gondolom, hogy a fogyasztó számára mindez rendkívül fontos. Köszönöm szépen, Melin asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, úr úr, hogy eljött hozzánk. Én örülök, hogy együtt beszélhetünk. És először egy megjegyzést szeretnék tenni. Ön egy nagyon nehéz helyzetben van, ezt az imént taglalta is, az EFSA-val kapcsolatban vannak elvárásaink, a bizottság feladatokat ró az eszá a parlamentnek is vannak elvárásai, az ESZA elvégzi az összes kitűnő kutatóval, a tudóssal a munkát, Én is megélhettem azt, hogy egy ilyen panelvita hogyan zajlik. A politikai viták után visszakapják az anyagokat, és mi vagyunk azok, akik akik elmondják az asztalnak, hogy ez nem, ez nem így akartak a glifozátnál, ez is kiderült, voltak olyan tanulmányok, amelyeket a Monsanto kísért, én írtam is önöknek e-mailt, és megkérdeztem azt, hogy ezek a tanulmányok eh, milyen mértékben befolyásolják az eredményt. Köszönöm szépen a gyors választ, és ezzel ön megmutatta azt, hogy a tanulmányok között van kettő-három, amely igen iparhoz közel álló, és ön beszélt arról, hogy ezeket hogyan kezeli. az ön számára nagyon nehéz kifelé egy szolid alapot teremteni az átláthatósághoz, ahhoz, ahogy ezt a közvélemény fogadja. Most van egy kérdésem, amely egy, egy olyan pontra vonatkozik, amelyet ön már meg is említett. Az EFSA az EFSA-t a tagországok töltik fel, hát a tagországi tudást igyekszik összegezni a különböző tanulmányokban. Hogyan oldjuk meg azt, hogy a tagországoknak az az érzésük legyen, hogy ez a mi ügynökségünk, tehát nem arról az ügynökségről van pusztán szó, amely Pármában székel, és dönt arról, hogy mi mit határozzunk, hogy érjük el azt, hogy tudnánk elérni azt, hogy a tagországok ezt az ügynökséget sajátjuknak érezzék, és ezzel a munka alapját megteremthetnénk. Ön beszélt a pénzről, mennyi pénze van szükség ahhoz, hogy ezt a tudományos munkát el lehessen végezni az EFSA-ban. Lehet, hogy a pénzen kívül vannak más lehetőségek is arra, hogy parlamenti képviselőként hogyan tudjuk segíteni az önök munkáját. Kérem, hogy erről is szóljon néhány szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Rújtam a képviselő. Yes, thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen igazgató, hogy eljött hozzánk, Köszönöm szépen, hogy megpróbálja megválaszolni az összes kérdésünket. Először is el szeretném mondani azt, hogy remélem mindenki egyetért a szakbizottságban azzal, hogy mi a döntéseinket a tudomány eredményeire alapozzuk, és nagyon örültem annak néhány héttel ezelőtt, amikor eh, kimondták azt, hogy a populizmus idejében nagyon fontos a politikai döntéseket még inkább a tudomány eredményeire eh, támasztani. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy létezik eh, az EFSA, és ahogy ön elmondta bevezetőjében, nagyon fontos meghallgatni a kritikát, az eljárásokat javítani, az érdekellentéteket ellenőrizni, a tanulmányok minőségét ellenőrizni, megfelelő finanszírozást biztosítani. Néha erről megfeledkezünk, de ez természetesen nagyon-nagyon fontos. Néha nekem az az érzésem, hogy bizonyos témákban, amelyekben az EFSA van a végkövetkeztetéseket, a politikusok nem értenek ezekkel egyet, de ezt azt gondolom meg lehet oldani és az, hogy utána az eszet vonják felelősségre, az nagyon veszélyes, lehet, hogy nem értenek egyet a GMO-kkal, de a tudomány megkérdőjelezés, az esz megkérdőjelezése nagyon veszélyes, és a, a érdekentétek ellenőrzés, a minőség ellenőrzés fontos témánk. Mi az alternatíva? Én azt gondolom, hogy örülnünk kéne, és annak, és sikeresnek kéne gondolni magunkat, amiért létezik egy ilyen e, testülést. És fontos e, észben tartani azt, hogy mennyire értékes ez az ügynökség. Második e, kérdésem, egy konkrétabb kérdés, ez a Monsanto anyagaira vonatkozik. A Monsanto kapcsán vita van arról, hogy eh, bizonyos növényvédőszerek eh, mennyire károsak, és a Monsanto-nak milyen érdekei fűződnek ehhez. Az EFSA hogyan fogja ezeket a végkövetkeztetéseket eh, a glifoszátról értékelni, illetve az EFSA hogyan fogja kideríteni azt, hogy ez történik, és mik a következtetések a jövőre nézve. Görling asszony. Thank you very much. And... Um, Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani úr úrnak, hogy eljött a szakbizottságunkba. Köszönöm szépen, hogy bemutatta ezeket a témákat. Nagyon frissítő az, hogyha valaki konkrétan rátér a tény a lényegére. 15 percen, és utána megpróbálja megválaszolni a kérdéseket. Az én kérdésem kapcsolatban mi az, amit Antikaitis biztosra hallottunk tegnap, ő világosra tette azt, hogy meg fogja nézni az általános élelmiszer rendelkezések áttekintését, ez egyik prioritás lesz, és az EFSA eh, az általános élelmiszer rendelkezések jegyében jött létre, és egyértelműnek tűnik számomra az, ahogy ez a eh, jogszabály tovább lép, fontos, hogy legyen áttekintés és az EFSA-ról is vonatkozik ez. És akkor így kritikusan elemezhetjük azt, hogy az EFSA mennyire végzi el azt a munkát, amire létrejött. Azt gondolom, hogy az EFSA kitűnő munkát végez. Ez nem azt jelenti, hogy én teljes mértékben kritika nélküli barátja vagyok az EFSA-nak. Vannak azért problémák. Tíz tudományos paneljük van, és a tudományos tanácsban ezeknek a paneleknek az elnökei ülnek. Néha az ítéletek a tudományról átjutnak ide. Én találkoztam olyanokkal, akik dolgoztak az EFSA paneljeiben, és elmentek kedvüket a munkától, amiatt, hogy kívülről ennyi sok kritika érte őket, tovább, többek között eh, a parlament és korábbi munkájukért. Tehát nagyon nehéz 50-es eh, eh, évek közepén járó tudós találni, aki soha nem dolgozott az iparnak. Én találkoztam egy olyan tudóssal, akit azért kritikálták, mert PhD-nek egy részét, amit 30 évvel ezelőtt írtam úgy, adatokat használt fel, egy nagy vegyi cég adatot használta fel. Ő elmondta azt, hogy borzasztóan nem fair. Én elfogadom azt, hogy ezt át kell tekintenünk. A kérdésemre visszatérve, meg szeretném tudni azt, hogy ön hogyan látja az élelmiszer törvényt, ennek áttekintését, ez milyen irányba tart, illetve az EFSA-nak lesz a kulcs pozíció ezzel kapcsolatban, illetve ön ezt mennyire látja esélyként. És hogyan lehet finanszírozást találni mindehez? A finanszírozási modellt mennyire lehet megváltoztatni? Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Hausling úr. Köszönöm szépen, úr igazgató úr. nem régiben az Agriban már találkoztunk, és nagyjából ugyanerről a témáról volt szó. Ön elmondta, hogy fontos, hogy a tudományban is bízzunk, és ezt e, egy ponton el kell fogadni. A független tudomány amely csak a tudomány jegyében eh, teljesít, már rég nem létezik, ez nem az ön eh, hibája. Az egyetemek is arra kényt, kénytelenek harmadik fél számára dolgozni, de hát független tudósok már nem léteznek. Éppen ezért eh, az eszemnek nehéz a feladata, és a független szakértőkkel ezt jobban meg kell, hogy vizsgálja, mint korábban. Eszközökkel azt tudják megvizsgálni, hogy ez helytálló-e, illetve hogy az általános irányelveknek megfelel de tulajdonképpen ez ezt nem tud teljes mértékben független tudományos tanulmányokat készíteni. Természetesen adunk több pénzt abban az esetben, hogyha a független szakértelmet prezentálni tudják. Ismerik a glufoszátról szóló vitákat az USA-ban, ezt a folyamatot, amelyben egyértelműen kiderült azt, hogy a Monsantónak jelentős a hatása mindarra, amit írnak, amit közé tesznek, és ez közvetlenül kapcsolódik azok szerepéhez, akik az engedéket kiadják. Említettem, hogy a független tudomány nem teszik a glifoszát területén. Vannak konkrét kérdéseim, egy pont, a Ezt a témát azok, akik méheket tartanak, vitatják. Az EFSA is készített egy kritikus véleményt, mikor számíthatunk arra, hogy a legveszélyesebb akik kivonják a forgalomból, illetve a tudomány ezt el fogja támasztani az új tenyésztési módszerekkel kapcsolatban. Az EFSA is kiadott egy véleményt, egy álláspontot pénteken. készítenek -e rizikó elemzést. Én mérges vagyok amiatt, hogy a az Európai Unió nem nyilatkozott világosan a géntechnológiával kapcsolatban, és az utolsó kérdésem az endokrin diszruptorokkal kapcsolatban. Én ezt igazából szomorú színjátéknak tartom. Világosan szeretnének -e nyilatkozni majd az endokrin destruktorokkal kapcsolatban. Fontos, hogy konkrétás ásmódot fogalmazzanak meg szóval az Európai Unió le van maradva ebből a szempontból. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Caputo úr. Grazie, grazie Presidente, e, e grazie. E- köszönöm szépen. Elnök asszony is nagyon köszönöm Úr Óna úrnak is, hogy újra ellátogatott a szakbizottságunkba. Kérdésem a következő. Az EFSA jelentés néhány órával ezelőtt megerősítette, hogy e, új európai szarvasmarha betegség ütötte fel a fejét, amely fertőző, ami egyfajta bőrbetegség a Balkánon keresztül Afrikából érkezett hozzánk, Oroszországot is érinti. Ez egy marha kór, amelyet különböző rovarcsípések okoznak, és csak az egészségügyi hatóság fellépése, illetve az oltás, az átoltottság tudna ellene hatni. A betegség csomósodással jelenik meg, bőrcsomósodáskórnak is nevezik pontosan emiatt nagyon magas a halandósági arány, tehát óriási a gazdasági kockázat is az állattenyésztők számára, és nyilván az állategészség számára is. Mi a helyzet ennek kapcsán? Milyen kockázatok állnak fel, fenn az élelmiszerbiztonság kontextusában, a hús, a feldolgozott termékek, vonatkozásában, és mekkora a kockázat az emberi egészséget illetően. Would like to take the floor. asszony. Davesmaker is szót kap majd, de először meghallgatjuk képviselőtársunkat. Köszönöm szépen, mondja Gutelenda asszony, hogy lehetőséget kapunk a kérdések feltevésére és az expozéjáit is köszönetet mondanék. Mások már előttem ö, szóltak erről, De engem is érdekel a méheket érintő stresszorok kérdése. Látjuk itt az EU-ban, hogy bizonyos években nagyon magasak a számok a méh elhalás tekintetében, és ez nagyon sok probléma okozza. A rövény védő és szerekre utalnék itt. És Svédországban, az én országomban a hatóságok eljutottak oda, hogy ennek tulajdonképpen a vadon élő méheket is érinti már ez a problémakör, úgyhogy az érdekelne, hogy milyen munkát végeznek a vadméhekért, hiszen, ha jól tudom, akkor a bizottságnak ez is az egyik prioritása. Teveszmáker úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy a mai napon eszmét cserélhetünk egymással. Nagyon nagy támogatója vagyok az EFSA-nak, teljes szívből hiszem azt, hogy erre az ügynökségre szükség van, és a munka módszerében is hiszek. Volt egy saját kezdeményezésű véleményem tavaly, és ezért ellátogathattam az EFSA-ba, és ott a helyszínen is hallhattam sok mindent abból, ami ma itt elhangzott. Az átláthatóság és szükség van ahhoz, hogy megnyerjük magunknak a nagy nyilvánosságot, vagy hogy bízzon bennünk a nagy nyilvánosság, vagy eloszlassuk a bizalmatlanságot egy, egy közététel után. Akkor, amikor az egészségre gyakorolt hatásról van szó, és kockázatról, ez fontos. Beszélt az átláthatóságról, de jelezte azt is, hogy azért ennek vannak határai is. El is mondta, hogy hol vannak ezek a határok. nagyon világossá kell tennie a külvilág számára azt, hogy a Monsanto esetében mi volt a helyzet. A glifoszáttal kapcsolatos végleges tanulmányban. Nagyon fontos, hogy tudjuk ezt. Két kérdést szeretnék feltenni arra vonatkozóan, amit a vezetőjében elmondott. Tudná-e több bepillan, nagyobb bepillantást adni arra vonatkozóan, hogy az EFSA hogyan támogatja tudósokat, hogy a kockázatértékeléseket újra elvégezzék? Említette ezt a bevezetőjében, de kérdezem, hogy ezt hogyan teszik meg? Emellett pedig el tudná mondani azt, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak annak a modellnek, amelyet például az Európai Gyógyszerészeti Ügynökség alkalmaz. Köszönöm szépen, most pedig a bizottságnak adunk szót. Derzi úr, bizottság. Ha nem akar beszélni, az is rendben van. Köszönöm szépen. Akkor úr, úr, nagyon sokan elmondták, hogy érdeklődnek a téma iránt. Igen, köszönöm szépen a kérdéseket. Jó sok minden van, amin elgondolkozhatunk, és amiről beszélhetünk. Mm. Nem mindig beszélek röviden, de majd mondja el, ha mm, sokat beszélek. Jusszov úrnak köszönöm a támogatást, ön az összekötő képviselőnk, köszönjük még egyszer a támogatást, említett az érdekek összeütközését és a felmérésünket. Hát egyrészt van egy folyamatosan zajló nyilvános konzultációnk a függetlenséggel kapcsolatos politikánkra vonatkozóan, melyet az igazgató tanács júniusban beszél meg. Egyelőre zajlik a nyilvános konzultáció, így kérnénk is a parlamenti tagokat arra, hogy járuljanak hozzá a tervezethez. Ebben a tervezetben sok minden szerepel abból, amit a mm, parlament is kért, a különböző várakozási időkkel, stb. érdekekkel, azért, hogy ne forduljon elő érdekösszeütközés. Emellett pedig van egy bizottsági tanulmány arra, hogy a 2000 11-es függetlenségi szabályok hogyan alakultak és milyen eredményeket hoztak az elmúlt években. Az ezzel kapcsolatos tanulmányt közé tettük a honlapunkon. A, ez bizonyítja, hogy a politika, a szakpolitika hatékony, nagyon sok pénzünkbe kerül, hiszen évente körülbelül 7000 szándéknyilatkozatot vizsgálunk meg, mindenki megnézheti, hogy kik dolgoznak nekünk, milyen érdekük van, stb. Különböző körökből származnak igazgató tanácsi tagok, kutatók, konzultánsok, gyakorlatilag minden szerepel ezekben a bevallásokban. Meg vagyunk győződve arról, hogy az EPSA rendkívül robusztus rendszert állított fel, az európai intézmények közül talán nálunk a legrobusztusabb ez a rendszer, de még ezen is lehet javítani, ezért indítottuk el a nyilvános konzultációt, és az igazgató tanácsunk talán júniusban, talán a nyári a nyár folyamán dönt majd erről az újfajta függetlenségi nyilatkozat politikáról. Ami pedig rossz, tehát asszony kérdését illeti a titánium dioxiddal kapcsolatban, itt a kérdés az, hogy milyen nanofrakciót tesz ki. Vannak itt nanorészecskék, amelyek felelhetőek a termékekben. Egy francia kutatóintézet, az INRA végzett egy tanulmány, és a tanulmány aggályokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy vajon vannak-e olyan toxikológiai értékelések, melyek alapján a titániumdioxidot újra kellene értékelni. Azt tettük, amit mindig ilyen esetekben, felvettük a francia ügynökséggel a kapcsolatot, az ances -szel. Áprilisban összeültünk velük, és átnéztük a tanulmányt, hogy annak alapján megváltoztathatjuk-e a véleményt. Viszont a tanulmány nem tartalmazott erőteljes érveket erre. Így abban maradtunk, hogy további adatokra lesz szükség ahhoz, hogy nagyobb bepillantást kapjunk a titánium-dioxid ezen nanofrakciójába. Ez jó példa arra, hogy az Európai Uniós szinten milyen jól működik együtt egy uniós intézmény, egy ügynökség, egy tagállami szervezettel és mutatja azt is, hogy hogyan lehetne a további kockázatértékeléseket végezni. Tehát ebben az esetben az EFSA nagyon jó munkát végzett. Mélia azt, most nem németül válaszolok önnek, elnézést kérek ezért. Kérdés, hogy az EFSA hogyan lehetne, tagállamok EFSA-ja is, hogy a tagállamok hogyan lehetnének az EFSA tulajdonosai. Nagyon is találó kérdést tett fel. Azért is, mert az EFSA-nak másfajta az igazgató tanácsa. Azon kevés európai ügynökség közé tartozunk, melyeknek 14 független tagja van, plusz az Európai Bizottság egy képviselője. Szándékosan alakult ez így a kergemarhakor után, mert a lényeg az, hogy a lehető legobjektívebbek legyünk, és a politikai benyomástól a lehető legtávolabb. Tehát az igazgató tanács tagjait is másképp nevezik ki. Csak ezzel a tagállamok úgy érzik, mintha nem az övék lenne az ügynökség. A munka viszont tudományos együttműködés a tagállamokkal, együtt évente négyszer tanácsadói fórumon találkozunk. És velük együtt határozzuk meg az európai kockázat értékelési menetrendet. Elmondjuk, hogy milyen témákon kell dolgozni, elindítunk projekteket. Például Spanyolországgal az egyik toxin esetében a német intézettel a nyomon követéssel kapcsolatban, az Egyesült Királyságban pedig vírusok témában dolgozunk együtt az ottani, ügynö, az utan, ottani szervezettel. Így válik az EFSA a tagállamok ügynökségévé. A parlament segíthet a választókerületekben, mert szükség van arra, hogy politikailag is támogassanak bennünket a tagállamokban a politikai és gazdasági nehézségeket író időkben is a tagállamok megengedik azt, hogy embereik az európai projekteken dolgozzanak. Ez nagyon fontos. Viszont egyre többször halljuk a tagállami szervezetektől találkozók során, hogy szeretnénk az efsa val együtt dolgozni, de a költségvetési megszólítások miatt, melyek 20-30%-ot tesznek ki, szükség van az emberekre otthon is. De ha ez így folytatódik, akkor már nem lesz fenntartható az EPSA modell. Akkor vehetjük a kulcsot, és bezárjuk a boltot. Attól függünk, hogy a tagállamok milyen mértékben küldenek önkénteseket hozzánk. De ez Európa kérdése és azért tudjuk, hogy ez is eh, egy eh, nehéz kérdés, fogas kérdés jelenleg. Kérdeztek a pénzről. Nem számoltuk ki az utolsó euróig, eurócentig azt, hogy ez mibe kerülne, de azért nagyságrendjét tekintve kb. 20 millióra lenne szükség, hogy kifizessük a tagállamokat. Elhangzott az a kérdés is, hogy miben különbözünk az Európai Gyógyszerügynökségtől. Érdekes összehasonlítás ez. Az EMA-nak a személyzeti állománya kétszer akkora, mint az EFSA-é, de a költségvetése négyszer nagyobb a miénknél. És ez azért van, mert kifizetik a tagállamokat, a tagállami szakértőket megfizetik azokat, akik az eh, EMA munkájához hozzájárul, hozzájárulnak. Mindenki szeret az EMA-nak dolgozni, mert az EMA fizet. Mi ezt nem tesszük meg, mert nincs pénzünk. Politikai szempontból is felmerül az, hogy hogyan lehetne bennünket finanszírozni, milyen pénzeket lehetne találni az uniós költségvetésben, vagy máshol. De ez összefügg a modell fenntarthatóságának kérdésével. A lényeg, hogy szakértőket, szakértőköz jussunk Európában. Kérdezett az úgynevezett Monsanto dokumentumok megkérdőjelezhetőségéről glifozát ügyben. A jelenlegi tudásunk szerint két anyagról van itt szó. A bírósági ügy alapján itt e-mailekben nyilatkozták azt, hogy a Monsanto érdeke volt ezeket az anyagokat megalkotni látj, a, a, az anyagok tartalmazzák a hivatalos levelezést, vagy a, a Monsanto kérését. De több száz anyagot kellene megvizsgálnunk. De a 700 anyagból, amelyet meg kell vizsgálnunk, abból eddig csak két anyag ilyen fajta bizonyíték a, tudomány, a tudósok, más tudósok munkáját vizsgálták csak felül, nem nyers adatokat vizsgáltak meg, de általában ez is szokásos. Nyilván mi az eredeti adatokat akarjuk látni, mert szeretnénk a saját magunk következtetéseit megfogalmazni. Ilyen tekintetben ö, mi másképp működünk, mi a nyersanyagok a nyers adatokat veszük figyelembe. Mostanáig azonban nem feltételezhetjük azt, hogy a glifoszát kiértékelésében változna a helyzet. A jelenlegi tudás szerint nem változik az értékelése. Persze lehetnek majd fejlemények. Az EFSA az első vonalbeli őrzője a tudománynak. Pártatlan tudásra van szükség. Hajszling úr kérdésére válaszolnék ezzel kapcsolatban. Említette az Agriszak Bizottságot. Mondhatjuk azt, hogy a, a tudomány az egyetlen válasz, stb. stb. De nem ezt akarom a tudomány inkább egy szervezett szkepticizmusnak nevezhető, mert holnap meghamisíthatják. Ez nem a gyengesége, hanem pedig az erőssége az, hogy holnap meghamisíthatják. Ha valamit nem lehet meghamisítani, az ideológia, a dogmatizmus. Mindenképpen szükség van arra, hogy ezt hamisítani is lehessen. De hát ennyink van Mert ha nem ezt nézzük, akkor a másik oldal az pusztán középkori eh, hit. Éppen ezért eh, erre kell építenünk. Sok mindent lehet eh, kritizálni a tudományban. Említette például azt, hogy az egyetemek kereskedelmivé válnak, miért csökken a költségvetés, a kutatásokhoz most már magánpénzekre van szükség, stb. De hát ezek politikai jellegű kérdések. politikai tárgyalások kérdése ez. Említették azt is, hogy milyen következtetéseket vonunk le a jövőre nézve. Hát azt, hogy még jobban oda kell figyelni a nyers adatok forrására, és a vizsgálatra, a kockázatértékelésben. Van egy saját eljárásunk, neve Prometheus, azt nézzük meg, hogy hogyan lehetne a bizonyítékokat úgy összegyűjteni és integrálni, hogy átlátható legyen, reproduktív, és hogy mások is megvizsgálhatják. Tehát erre is odafigyelünk. Körling asszony kérdezett arról, hogy mit gondolunk a refit gyakorlatról a élelmiszer jogszabályok kapcsán. Az EFSA is tagja ennek a gyakorlatnak. Hamarosan meg is születnek majd az eredmények, ha jól tudom, nyáron. Ez lehetőség a számunkra, hogy kérdéseket vessünk fel a fenntarthatósággal, a panel felállításával, a tudományos közösséggel kapcsolatban, esetleg a panellek időtartamával kapcsolatban tartott egy ilyen panel három évig, de lehet ez hosszabb idő is az administratív terheket azonban csökkenteni kell. A lényeg az, hogy mi is megadjuk az inputunkat ebbe a, e, hozzáadjuk ehhez a folyamathoz. Emellett van a, az a kötelezettségünk, hogy, év, eh, hogy, hogy eh, egy külső értékelést végeztessünk el. A legutolsót 2012-ben alkottuk meg a jövőre, a jövőben bocsánat, a következő jövő évben kerül sor. És ott majd annak kapcsán beszélhetünk is arról, hogy 2020-ra továbbra is, vagy 15 év után is jó lesz-e még a modellünk? Vagy más kockázatértékelési modelleket kell -e majd alkalmazni Európában? Hajszling úr, beszéltem a tudomány szerepéről, és arról, hogy sérülékeny, törékeny is. És említettem azt is, hogy képes ezeknek az adatoknak, vagy az tényállásnak képesnek kell lennie, meghamisíthatónak lenni. Igen, oda kell figyelnünk jobban a helyzetre. Ami a neonikotinoidokat illeti, 2012-ben egy tanulmányt végeztettünk el, a bizottság 2013-ban lépett, és további adatokat kértünk. 2016-ban az ezzel kapcsolatos három jelentésünket tettük. Most zajlik a használta kapcsolatos újraértékelés a három neonikotinoiddal kapcsolatban, és 2017 novemberében közzé is teszi ezt de nem az EFSA dönthet az anyagok engedélyezéséről, hanem a bizottság és a tagállamok. Mi azonban támogatjuk is őket, a, hogy a véleményükkel kapcsolatban. Emellett volt a bizottságnak, a szem szakbizottságának egy anyaga, ezt közzétették a múlt héten, az is kimondta, hogy eseti alapon kell majd eljárni a kockázatértékeléssel. Az, hogy a GMO rendelt része legyen, vagy pedig nem, politikai döntés viszont a jogalkotóknak és a bizottságnak kell ezt meghozdani. Az endokrin diszruptorokkal kapcsolatban mindenki tudja, hogy a bizottságnak van erre vonatkozóan javaslata, és zajlik is a politikai tárgyalás. Mi egy iránymutató dokumentumot alkotunk meg az Európai Vegyőanyag Ügynökséggel, mely kimondja, hogy a biocidek, peszticidek esetében hogyan kell ezeket a kritériumokat alkalmazni az érdekelt feleknek. Kaputa úr, igen, ott van a bölcsomosodáskor, Dél-Kelet-Európában ütötte fel a fejét, nagy fenyegetettséget jelent Görögországban és a balkáni országokban. Főleg Horvátországban, de más országokban is elkezdték az oltást széles körben, és úgy tűnik, hogy sikerült megakadályozni a kor terjedését. A bizottság vizsgálja, hogy hogyan lehetne ezt megtenni, de a tagállamoknak kell különböző értékeléseket elvégeznie. Last question. Az utolsó kérdés a méhek egészségével kapcsolatban. Eh, nem vagyok biztos benne, hogy válaszoltam a kérdésre, de a képviselő közben már távozott, illetve hogy az EFSA hogyan támogat más tudósokat mi megpróbáljuk a mi tudományunkat, az adatok metodológiák modell szempontjából olyan átláthatóvá tenni, hogy mások is le tudják tölteni ezeket a modelleket a weboldalunkról, az eredményeket, és mi végezzük el a kockázat e, értékelést. Mi szeretnénk azt, hogyha ez reprodukálható. El lehetne ez ambiciózus cél, ez holnapra nem lesz meg, hiszen az ipartól struktúrált adatokra van szükségünk, a megfelelő it eszközökre. Ezen dolgozunk, ez a stratégiánk része, a 2020-as stratégia része. Szükségünk van az érintettek támogatására, de e, ezt a célt el fogjuk tudni érni. Ez egy tudományos e, elv, és örülünk annak, hogyha tudományos módon állítanak kihívások elé bennünket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt a vitát, nagyon érdekes volt az eszmecserek, köszönjük szépen a támogatását szakbizottságunk felé. A következő témára át is térünk, kedves kollégák. A növényi olajak kérdése a bizottság és az EFSA is itt vannak velünk, tehát a következő téma a növényi olajok. Az EFSA kérdi ezt a, kérdi ezt a témát, ugye? Thank you very much. Thank you. So uh, we start with uh, uh,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 Okay, good morning. Uh, Mindenkit köszönteni szeretnék. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptunk a mai után való részvételre. A kötkezett elemzésről szeretnék beszámolni a növényolajakkal kapcsolatban. Ez 2015 májusában készült, amikor uh, tudományos véleményt készítettünk a a kockázatokról, a finomított növényolajakról és az élelmiszerről. Az Európai Bizottság kért meg bennünket erre a munkára. Felmértük a viszid zsírsav esztereket, a 3 MCPD-ket, illetve ezek zsírsav észtereiket. Hét elem különösen a 2-es MCPD és a 3-as MCPD, amely a szójaszózban is szerepel, illetve a növényi proteinekben károsak. A szójaszózban és a növényi proteinben szereplő szinteket az Európai Unió szabályozta. 2006 óta később kiderült, hogy ezek a veszélyes anyagok plusz a zsírsav észterek magasabb szinten megvannak a növényi olajokban is. Ez a feldolgozás során 200 fokon szabadul fel, amikor finomítják a növényi olajakat. Az EFSA felmérte ezeknek az anyagoknak a káros hatásait, és állati kísérleteket végzett, Az európai lakosság körülbelül is felmértük azt, hogy hányan vannak kitéve az élelmiszereken keresztül ezeknek az anyagoknak, és azok az adatok, amelyeket az Európai Bizottság közös központja gyűjtött, illetve a tagországok küldtek be. Különböző lakossági csoportokat vizsgáltunk, például az egyéves korig vizsgáltuk a gyerekeket, tinédzsereket és felnőtteket speciális forma alapján számítottuk ezeket az értékeket, ami a kockázatelemzést illeti, ezeknek az anyagoknak a magasabb szintét zsírsavakban, illetve növényolajban találtuk. 6-szor, 10-szer magasabb volt ez az érték a pálmaolajban, mint más növényi olajokban. A legfontosabb élelmiszercsoportok Um, változott a korosztály alapján. A bébiknél, a bévételekben és a kekszegben is található ez. A margarint megtalálhatóak például a gofriban, palacsintában, és a, a csokoládéban, sült Az EFSA kiderítette azt, hogy jelentős egészségügyi aggályokat vet fel ennek az anyagnak a megléte ezekben az élelmiszerekben, minden egyes lakossági életkori csoportban. A tanulmányunk alapján azt érték, úgy értékeltük, hogy hogyha valaki egy életen keresztül a 3 EMCPD-nek e van kitéve, akkor sős egészségi károsodás jelenthet. és a 3 MCPD-nél meghatározásra került a minimálisan tolerálható szint. Elégséges bizonyíték van arra, hogy a e, gliszid, zsírsav e, észterek e, szintén rákkeltő anyagok, ami az mm, egyéb káros anyagokat illeti, amelyek a DNA-t és módosíthatják és rákot okozhatnak, rákos megbetéseket. A zsírsav észterek um, hozzájárulhatnak a tumorok kilakításához. Ami a, a gliszid zsírsav észtereket illeti, itt jelentős egészségügyi aggályok merülnek fel a fiatalabb korcsoportok számára, egy átlagos kitettség mellett, illetve minden életcsoportban olyan fogyasztók esetében, amelyek, akik sokat fogyasztanak ezekből az élelmiszerekből. A, e, azok a bébik, akik e, csak e, tápszert kapnak, tízszer olyan nagy az egészségügyi károsodás veszélye. A 2 MCPD-nél hiányosak az adatok, tehát nem tudtuk elkészíteni a tanulmányt, ami pedig a 3 MCPD-t illeti, a tolerálható napi szintet a fiatalok életcsoportok túllépik, különösen az olyan kisbabák, akik csak tepszert kapnak. Az EFSA véleménye után a csekva, amely egy szakértői csoport, készített egy értékelést, három MCPD észtert, zsírsav észtert, és összegezte az eredményeket. Az EFSA és az EFCA Egyetértetek abban, hogy nagyon fontos az értékes folytatása. A Jackfall tanulmánya után új metodológiai fejleményeket is figyelembe vettek, és plusz munkát eh, végzünk most az három MCPD-kkel kapcsolatban. A tanulmányt évvégén tesszük közzé, a g zsírsavértisztereket illeti. Mint említettem, az általános kitettség mellett minden korosztályt érintheti az egészségi károsodás. Köszönöm szépen, szívesen válaszolok kérdéseikre. Thank you very much. Now uh, uh for commission. Uh, Köszönjük szépen. Verszréter úr kap szót a bizottságtól. Parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az EFSA következtetéseihez kapcsolatban, ahol az MCPDS-ek és az egyéb észtereket, a finomított növényi olajokban aggályokat vetettek föl az emberi egészségre vonatkozóan. A tagállamokat arra késztette, hogy szigorú szabályokat léptessen életbe a közegészségügy megőrzésére nagyon szigorú maximált értékek meghatározására szólította fel őket, a növényi olajokban a 3-MCPD-ket illetően, és olyan növényi olajokban is, amelyeket a, az élelmiszergyártók használnak fel a, az élelmiszergyártási folyamatok során. a gályok kerültek megfogalmazásra az MCPDS-ek és egyéb zsírsavészterek jelenlétét illetően az egyes élelmiszerekben, és mivel tudjuk, hogy a társadalomban vannak sérülékeny csoportok, az ő vonatkozásokban ezeket a licidil zsírsavészterek szinteket valóban maximálni kell, hogy meg tudjuk végni, védeni ezeket a csoportokat, és azokat a kisbabákat, akik kizárólag bébitápszert kapnak, kizárhassuk az érintettek köréből, mint kitett, ilyen veszélynek kitett csoportokat. Az egyéb következtetéseket illetően az EFSA úgy döntött, hogy a 3MCPD vonatkozásában újra nyissa ezt a dossziét és a vizsgálatokat, és az év végéig előálljon ezeknek a következtetéseknek a bemutatásával. Tehát vannak szándékolt intézkedések a zsírsavészterek körében, és ahogyan már mondtam, a finomított növényi olajokat, illetően maximált határértékeket kell meghatározni, amelyeket az élelmiszergyártóknak is figyelembe kell venni, és a bébitápszerek vonatkozásában is kötelezően évényre kell juttatni. A három MCPD észtereket illetően ugye az értékelések és vélemények újranyitása van most napirendünkön, és a bizottság ugyanúgy maximált határértéket kíván rögzíteni késtekedés nélkül a tápszerek vonatkozásában is annak érdekében, hogy a közegészség védelme maximális szinten működjön. Elnök, köszönöm. Most megnyitom akkor a vitát. Kérem jelezzék, hogyha valaki szót kíván. Líze úr lesz az első. Köszönöm szépen, elnök úr, és az EFSA képviselőnek, illetve a bizottság GOT képviselő úrnak is köszönetet szeretnék mondani. Az EFSA-val szemben nincsen kérdésem, mi teljesen egyértelmű volt minden, amit hallottunk, bár tudjuk, hogy az EFSA-t sokszor kritizálják azért, hogy talán egyes kockázatokat talán nem artikulál kellő világossággal. Én ezt nem osztom, ezt a véleményt, de nagyon precízen fogalmazott az, aki azt mondta, hogy lépni kell. Valóban közbe kell avatkoznunk annak érdekében, hogy ezeket a veszélyes anyagokat és azok szintjét csökkentsük a táplálékokban, és a közegészségügyi biztonságot növeljük. A glicidil kérdését illetően ugye most hallottunk különböző meglátásokat, szeretnének szigorúbb szabályozást. Mik a határidők? Ezt kérdezem egyrészt, mit várnak ennek hatásotól, és a bizottság mit vár a parlamenttől, hogy a saját tulajdonképpen megalapozott javaslatát mi a magunk részéről támogassuk. Nem tudom, hogy van-e a tagállamok részéről ellenvetés, ismerte ez önök előtt technikai gazdasági érvek felsorakoztatásra kerültek-e, és ezeket, amennyiben ez így van, hogyan értékelik. Tehát a konkrét következő lépésekről, mikor, milyen dátumban számíthatunk eredményekre, erről szeretném önt hallani, annak érdekében, hogy mi parlamenti képviselőként is levonhassuk a, a következtetéseket ebből. Köszönöm szépen. Nem hallottam sajnos az elejét, és remélem, hogy nem olyan kérdést teszek föl, ami már elhangzott. Meghallgattam már a bizottságot, aki azt mondta, hogy vannak tápszerekben is található szennyező anyagok. Német intézmény, amely a közeg, közegészségügyi és környezetvédelmi ügynökség mutatta ki, hogy a 3MCPD szterek nyomai felelhetők ezekben az anyagokban. Hogy kérdezzem most akkor, hogy hogyan kívánnak eljárni, mik az ütemezésre vonatkozó tervek a bizottság részéről, és két másik dolog. Tudjuk, hogy ez egy karcinogén agyag, Úgyhogy hagyd kérdezzem meg, hogy vannak-e önkéntes intézkedések, Taminanti nel pubblico, su, qua, su, su quanto e quali siano. Aztán ott van az a kérdés, hogy mennyire ismert ez a veszély a nagy nyilvánosságban. A bizottságnak vannak-e eszközei az eh, arra, hogy felhívják a figyelmet erre a témára. Köszönöm szépen, Ájusszó asszony kap szót. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Az EFSA-nak és a bizottságnak szeretnék eh, köszönetet mondani a felszólaláshoz eh, pálmaolaj témájában. A pálmaolaj egy nagyon vitatott téma a hazámban. Így megkérdezem a bizottságtól, hogy mikor tesznek majd valamit a felső határokkal kapcsolatban. Még agály, nagyobb aggályokra ad okot az a téma, hogy a tápszerekben, amelyet tulajdonképpen az anyatej helyettesítésére felhasználnak, is találhatók ilyen szennyező anyagok. A jelenleg érvényben lévő határértékek a bébi tápszerek vonatkozásában, a kettes és a hármas MCDP vonatkozásában, és a finomított pálmaolajat illetően, hát hogyha ez valóban akkor aggályokra ad okot, ahogyan az emberek ettől tartanak, ez tényleg elgondolkodható. Vannak olyan anyagok, amelyek akár halálos kimenetelőek le, is lehetnek nagyobb dózisban, miközben kisebb dózisban akár gyógyírt is jelenthetnének is. Tehát itt nagyon sok múlik a kommunikáción, hogyan találjuk ezt a társadalomnak, mekkora kitett, a kitettség, mekkora mértékben vannak jelen ezek a származékok, amikor is például a olaj és annak különböző formáit dolgozzák fel. Kaputó úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, ez az eszmecsere ma, hát nehéz szülés eredménye, hogy úgy mondjam, hiszen annak idején ugye kezdeményezte ezt a az eszmecserét és magát a témának a feldolgozását a bizottság, amihez gratulálok is. Ugye egy évvel ezelőtt tűztük, tűzték ezt a napirendre, és a magas hőmérsékleten, ugye 200 fokon történő finomítás során keletkezik ez a három anyag, a glicidol és a 2-es, 3-as MCPD. Több növényi olajnál és a margarin esetében is felmerül ez a probléma, de az EFSA a pálmaolajra kíván koncentrálni, mert magasabb a határérték, mint az egyéb növényi olajok esetében. A probléma nem csak abból, a probléma nem csak a pálmaolaj esetében merül fel, hanem a magas hőmérséklet okán, amelyet alkalmaznak a gyártás során, annak érdekében, hogy gazdaságos legyen az előállítás, más olajokat is érint. A pálmaolaj, amelyet általánosságban forgalmaznak, ilyen magas hőmérséklet mellett kerül előállításra, tehát kekszekben például, és speciális BB tápszerekben és gyermekkekszekben is megtalálható. A kérdésünk az, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a polgárok egészségét védjük. Jó lenne, hogyha meghallgathatnánk a válaszokat, hiszen a bizottság azt nyilatkozta, hogy az illetékes bizottságban még 2016 során ellenőrzi az intézkedéseket annak érdekében, hogy alacsonyabb szinten jelenjen meg ez a sok veszélyes és szennyező anyag. Mindenképpen nagyobb mértékben kellene óvni a közegészséget, és elsősorban a kisgyermekek egészségét. Tehát ezáltal nagyobb védelmet is tudnánk kieszközölni. Ezért kérdezem azt, hogy nem lenne a helyes az, hogyha egyfajta információs kampányt is indítana az bizottság a pálmaolajjal kapcsolatban. Úgy hiszen 2016, óra, 2016 óta nem született semmilyen intézkedés. Dacára annak, hogy ismerté váltak egyes aggodalomra okot adó ügyek, vizsgálatokat indítottak, de nincsen világos pozíció, amit elfoglaltak volna az intézmények. És azért ez szerintem nincs így, ez így nem helyén való. Annak örülök, hogy az EFSA ma újra megerősítette, hogy a bizottság nem lépett az ügyben, miközben ez egy szomorú tény, és ne felejtsük el, hogy egy szobeli kérdésre megy mindez az eszmecsere vissza itt az Európai Parlamentben. Nagyon sokan írták alá annak idején, és ezért szomorú, hogy a plenárison még nem került sor ebben a témában vitára. Az örömteli, hogy ebben a mostani formában itt eszmét tudunk cserélni. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, én is köszönöm, hogy ma lehetőségünk van erre az eszmecserére, miután meghallgattuk az EFSA és a bizottság képviselőjét. Ugye, hogyha távszerekről beszélünk, akkor ez valami nagyon nagy aggodalomra okot adó téma, és mindent meg kell tennünk azért, hogy szigorú ütemtervet határozzunk meg. Az EFSA előterjesztette a saját időtervét, és ami a vizsgálat lezárását illeti, azt hallottuk, hogy az év végére várhatóan lezárásra kerül. Amennyiben lehetséges, akkor talán ezt még szűkebbre kellene szabni, ezt az időkeretet, annak érdekében, hogy a bizottság minél hamarabb léphessen a szigorú intézkedések ügyében, az a hármas MCPD ügyében, hogy valóban óvni tudja a fogyasztóknak az egészségét Európában. Azzal elégedett vagyok, hogy egy átfogó megközelítésre támaszkodnak a tanulmányjal kapcsolatban, azaz minden aspektust felkívánnak karolni, minden olajra kiterjedően vizsgálódni, minden kategóriát gorcső alá kívánnak tenni, hiszen újra és újra azt hallottuk, és ez egyértelművé vált, hogy a finomítási eljárások, az alkalmazott finomítási eljárások azok, amelyek a problémát okoznak, okozzák. Tehát nem az alapanyag az, ami alapvetően a probléma. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy ezeket a szennyező anyagokat, amelyek a magas hőmérsékleten keretkeznek, már ne kerüljönek alkalmazásra. A kérdés ugye mindig az, hogy a fogyasztók egyáltalán tudatában vannak -e ezeknek a veszélyforrásoknak, hiszen ahogyan elhangzott, nem magáról az alapanyagról van itt szó, nem az jelent kockázatot, hanem a feldolgozási módszer És hát az sem mindegy persze, hogy végső soron a felhasználás milyen formában történik. Kiegyensúlyozottnak tartom magát a megközelítést, de még egyszer mondom, az időkeret, az ütemezés nagyon lényeges annak érdekében, hogy a feldolgozás alatt, a magas hőmérsékleten történő feldolgozás során keletkező szennyező anyagok lekerüljenek itt a radarképernyőről. Elnök, köszönöm. Az EFSA-nak adok először szót, majd pedig a bizottságnak a válaszadásra parancsoljanak. Köszönöm szépen! Ájúzó asszony kérdésére reagálva azt kell mondanom, hogy igen, különös tekintettel a e, glicidél zsírsav észtereknek való kitettsége a bébiknek, a bébitápszer fogyasztása során tízszerese a megengedetnek. Úgyhogy ezeknek az összetevőknek a, az alkalmazása ö, indokolt, mert tulajdonképpen a pálmaolajnak az alkalmazása nagyon hasonlatos eredményt ad, mint hogyha anyatejet fogyasztanának a, a csecsemők. Esztrede úr következik a bizottságtól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ütemezésre vonatkozóan kaptam kérdést. Nos, a glicidil zsírsavak észterek vonatkozásában más az ütemezés. Itt nem kívánjuk a fájt újra nyitni, mint ahogy szemben azzal, ahogyan hallották, hogy az EFSA újra megvizsgálja a három MCPD-ket. A glicidélisztereket illetően véglegesítettük a technikai megbeszéléseket a tagállamokkal, és terveink szerint szabályozói javaslatot, jogszabályalkotási javaslatot kívánunk előterjeszteni, hogy a végfogyasztó vonatkozásában megfelelő eligazítást kapjanak. Mindeközben természetesen a bébitápszerek vonatkozásában maximum határértékeket kívánunk rögzíteni, és lesznek belső bizottsági konzultációk is, amelyeknek az eredményét lecsapodva látják majd a dokumentumban a nyári szünetet követően. Egy olyan intézkedésről van itt szó, amely a fennálló bizottság véleményét követően megküldjük a tanácsnak és a parlamentnek, amely ezt véleményezheti három hónapos határidőn belül. És így a saját véleményüket is megfogalmazhatják a témakörben. Nyilván mindannyiunknak az érdeke az, hogy a fogyasztók védelmét óvjuk. A fogyasztók tudatosságának növelésével kapcsolatban is jött egy kérdés. A három MCPD észterek és a glicidil jelenlétét illetően hallottuk azt, hogy a növényi olajok előállítása során keletkeznek ezek a szennyezőanyagok a növényi olajok során, de otthoni használatban, a háztartásokban való használat során tulajdonképpen itt nincsen, nem keletkezik kitettség, hiszen már a, a növényolajoknak az előállítása során keletkeznek ezek az anyagok. Önkéntes intézkedésekre már vállalkozottak a gyártók, és ez részben a glicidirekre és a zsírsavészterekre is kihatással lesz a növényi olajok kontextusában, mert már e két említett területen csökkenések, jelentős csökkenések mérhetők. Az Európai Élelmeszerbiztonsági Ügynökség is úgy gondolja, hogy nagyon szigorú szabályozói intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy védeni tudjuk a közegészséget. Elhangzott az is, hogy egyetértünk azokkal az aggályokkal, amelyeket a bibitápszerekben jelenlévő szennyezőanyagokkal kapcsolatban megfogalmaztak, és a jogalkotási tervezetben is meghatározzuk azokat a maximum szinteket, amelyek megengedhetek lehetnek, és ezeket a javaslatokat továbbítani fogjuk a következő illetékes szakbizottságnak a, a soron következő ülésén. 2016 végére az EFSA májusi, tavaly májusi véleményére alapozva, amikor is a tárgyalásokban már viszonylag előre haladtunk, és tekintettel arra is, hogy milyen nemzetközi dimenziója van ennek a témakörnek, meg akartuk várni a WHO-nak a, a vonatkozó tényfeltáró jelentését, és azt kell mondanom, hogy eh, ennek kontextusában állandó párbeszédben állunk a, a tagállamokkal, és technikai szinten pedig véglegesíteni kívánjuk eh, a következő hónapokban a dossziét, amelyet utána eh, elő is fogunk terjeszteni. Ami a 3MCPD zsírsavésztereket illeti, mi, mint bizottság, és azt a véleményt képviseljük, hogy minél hamarabb meg kell ismernünk a, az EFSA által újraindított vizsgálatnak az eredményét, tehát amikor meg lesznek a következtetések az EFSA részéről, akkor késlekedés nélkül mi is javasolni fogunk jogalkotási javaslatokat a 3 MCPD-kre vonatkozóan növényi olajokban, a tápszerekre nézve, annak érdekében, hogy az emberek egészségét óvni tudjuk. Természetesen elsősorban a gyerekekre és a csecsemőkre gondolunk itt. Gárdini asszony is elmondta már, hogy valóban a módszertanra kell koncentrálni, és a szabályozói intézkedéseket pedig majd a, a finomítók és az élelmiszer gyártók részéről kell betartani minden növényi olajban, és hát ideértve a pálmaolajban is minél alacsonyabb szinten kell tartani a feldolgozás során keletkező szennyező anyagok szintjét. Köszönöm. Igen, nagyon röviden. Köszönetet mondok a válaszért. Egy dolgot szeretnék még pontosítani. Látom, hogy vannak előrelépések az, a finomítás terén, de nem értek egyet azzal, amit mondott azzal kapcsolatban, hogy azok a termékek, amelyeket a főzésnél, a háztartásban használunk fel, az nem veszélyes, mert ön azt mondja, hogy a gond az a finomítás, de nem ha egy terméket vásárolunk, az már tartalmazza finomított olajat. És a lényeg itt a fogyasztó tájékoztatása. Mindenképpen tájékoztatnunk kell a fogyasztókat. Köszönöm szépen. Ezzel lezártam ezt a pontot. Ez volt tulajdonképpen az utolsó napi rendi pontunk. Május 29-én találkozunk a következő ülésünk akkor lesz. Legyen szép délutánjuk!